Uh, Jó napot! Én fogom minden bizonyal elnökölni, legalábbis első részét ülésünknek. A vállalati felelősségvállalás és a nemzetközi kereskedelmi megállapodások című jelentéstárgyalásokat egy hónappal eltoljuk, mert hogy az illetékes szakbizottságban is csúszott. Ha nincs más megjegyzésük, akkor Elfogadottnak tekintjük a napi rendet? Úgy látom, igen. Vagy mégis van hozzászólás? Nincs. A jegyzőkönyvvel kapcsolatban nincs felvetés. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy rendkívüli szakbizottság ülés tartunk már 17-én Strasbourgban a foglalkoztási iránymutatásokra szóló Jelentős tervezett tárgyában délután 7 órakor, este 7 órakor ül össze ez a, az a rendkívülülés, hogy hol azt majd megmondjuk. Akkor elnök a kezlete úgy döntött, hogy elhalasztja a döntést a széles körű szakpolitikai rámutatása, fogadási rámutatások tárgyában a 2020-as stratégiáról szóló döntésig. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy az időrendet is módosítják, őri, jelenti, őri úr jelentése tárgyában, amely az irányításokról szól, és ezt a júliusi szakbizottsági ülésen fogjuk valószínűleg tárgyalni. A dossziéban megtalálják azt a nyilatkozatot, ami arról a eszmecseréről szól, amely a 2020-as stratégia tárgyában Andor biztossal folyik majd le. A biz németül, franciául, angolul? Egy másik téma a dossziéjukban eszmecsere arról, hogy a szakbizottság hogyan képviselte magát a civil szervezetek azon tárgyalásában, amely a fiatalok hozzáféréséről szól az munkaerőpiacra. Az első jelentésünk a tartózkodási és munkavállalási engedély egyszerű beadására vonatkozó, egyszerű beadására vonatkozó jelentés. Szerkesz úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ennek az irányelvnek a vizsgálatakor a Libé szakbizottsággal megosztott az illetékességünk. Az irányelv egyetlen jogszabályban próbálja szabályozni a tartózkodási és munkavállalási engedély kérelem egységes eljárását. A harmadik országok bevándorlóira vonatkozik ez a jogszabály, mégpedig azokra, akik nem jogellenesen, hanem szabályosan léptek be az Európai Unió valamelyik tagállamának a területére. Az Európai Unió szeretne közös bevándorláspolitikát kialakítani, azt szeretnénk, hogy a legális bevándorlók éppen olyan jogokkal rendelkezzenek, mint a tagállamok nemzeti munkavállalói. A Libé és a Foglalkoztatási Szakbizottság egyaránt illetékes, együtt kell tehát dolgoznunk. A Libé fog a jogi vonatkozásokkal foglalkozni az irányelv alkalmazásával kapcsolatban. illetve az egységes engedély kiadásának minden jogi vonatkozásával. Mi pedig, a mi szakbizottságunk e munkavállalók jogaival foglalkozik majd. Ez egy nagyon bonyolult, összetett jelentés, abban a szerencsémben van részem, hogy a többi előadó együttműködésére is számíthatok, és elég sok kompromisszumot tudunk ma bemutatni a javasolt módosítókból, kompromisszumokat gyúrtunk. Fontos kérdés, ami a módosításokban többször felvetődik, de nem minden frakció számára alapvető fontosságú. Tehát vannak ilyenek, illetve vannak olyanok is, amelyek azonban csak egyes frakcióknak fontosak. Mindenkinek tehát erőfeszítéseket kell tenni. Én csak a legjelentősebb dolgokat mondom el, főleg azokat, amelyek továbbra is vitatárgyát képezik. Bízunk benne, hogy holnap többséggel el tudjuk fogadni a jelentést. Megnézem a szavazó listát. Igen, a 24-es módosító két fin módosító. A befogadhatósággal foglalkozik. azokat a munkavállalókat ki akarják zárni, akiknek nincs határozatlan időre szóló szerződésük, munkaszerződésük. Tehát itt az irányelv alkalmazási területéről van szó, úgyhogy szeretném, hogyha visszatérnénk az alkalmazási területre. Hmm, a Libénél zajló dolgokat is meg kell vizsgálnunk. Én mindig én el tudom fogadni ezt a 24-es módosítót, de ö, meg kell várni, hogy mit mond a Libé szakbizottság. Aztán van a 11-es módosító, ami ugyanebben az irányban hat. Vita volt közöttünk a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatban a 96-os irányelv alá tartoznak ők. Vannak olyan munkavállalók, akik más államban dolgoznak, nem a származási országukban, kiküldöttként, rájuk nem vonatkozna ez a szabályozás, tehát nem kell ugyanúgy bánni velük, mint a nemzeti munkavállalókkal de ez jogi problémát vet fel, ugyanis nincs jogegyenlőség a nemzeti munkavállalók és a kiküldetésben lévők között hogyha azok adott esetben ugyanolyan állampolgárok. A bizottság azt mondja, hogy nem akarta hogy a kiküldetésben lévő, akár EU-s, akár harmadik országból származó munkavállalók jogaiban ne legyen törés. Talán olyan megfogalmazással kellene élni, ami ezt az interpretációs problémát kiküszöböli. És Thomas Mannnak az agájára is megoldás jelentene ez, arról a 25-ös módosítóban van szó. Hát egy sor kompromisszumot tudok önöknek bemutatni. Van egy szóbeli módosító, amely egy új preambulum bekezdést vezet be, és az szerepel benne, hogy a 96-os irányelv alá tartozó munkavállalókat kiveszik ennek a jogszabálynak a hatája alól, viszont egyenlő jogokkal utazhatnak a munkavállalók. Tehát így szólna ez a módosítás. Ennek az Thomas Mann módosításnak, a 25-ösnek az első részét el tudom fogadni. A Thomas Mann módosítás második része az problémásabb számomra, de mi egymás között kötöttünk egy egyességet, és a módosítás első felét el tudom fogadni, tehát Thomas Mannét. Aztán van egy fontos dolog, a biztosítási rendszerek koordinációjára is hivatkozunk. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, mint említettem. Minden esetre a több országban, különböző országokban dolgozó munkavállalókról van itt szó, olyan bevándorlókról, akik egyik országból, egyik tagállamból a másikba utaznak, és így végzik munkájukat. társadalmi biztosítási kérdéseket, TB járulék fizetést, mindezt meg kellene vizsgálni. Ez egy elég bonyolult problematika. az indokolásnál is utalunk a társadalombiztosítási szempontokra, és én is benyújtottam egy módosítót ebben az értelemben. Jean Lambert-tel ma délelőtt egyeztettünk, Ria-val is, Ria Omenreutennel, Azt hiszem, hogy egy kompromisszumos módosítót ki tudunk dolgozni, ami az indokolással, illetve a különböző idevágó cikkekkel is foglalkozik majd, három frakció módosítóiból alakul majd ki hangsúlyozzuk, hogy a munkavállalók a jogokat kell, hogy élvezenek, mint a koordinációs rendelet szerint. Csak hogy a jövőben változhat a koordinációs rendelet, és akkor az irányelvnek a koordinációs változásokat is figyelembe kell vennie. Aztán van még egy sarkalatos, megint csak nagyon bonyolult kérdés, ami ránk tartozik ebben az irányelvben, amiről most beszélünk. Elismerjük a harmadik országbeli munkavállalók jogait társadalombiztosítási téren egyes tagállamok és az Európai Bizottság számára is ez bizony nehézséget, agályokat vetett fel bizonyos társadalombiztosítási szektorok tekintetében valahogy meg kell oldani idézőjelben ezt a problémát, Ugye a tagállamok nyújtják a nyugdíjat, a munkanélküli járulékot, egészségbiztosítási járul, járadékot, bocsánat, segélyeket. Hát a részleteket a tagállamoknak kell kidolgozniuk egy módosítás szerint a tagállamok felelősek a társadalombiztosítási vonatkozásokért, de hogyha ezt beletesszük a szövegbe, akkor nincs jogegyenlőség, mert minden tagállamban más lesz a helyzet. És ráadásul nagyon bonyolult társadalombiztosítási rendszerek is vannak egyes tagállamokban és ezek az emberek adott esetben nem csak a tagállamban dolgoznak, hanem ott is élnek. Úgyhogy más szabályok miatt ugyanolyan jogokkal rendelkezhetnek, mint az ott élő nemzeti állampolgárok. Furcsa lenne, hogyha ugyanolyan jogokkal rendelkezne valaki, ki 30 éve lakik egy tagállamban, mint valaki, aki éppen most érkezett bevándorlóként, tehát erről még folyik a vita, és egy C kompromisszumot megpróbálunk összehozni. a társadalombiztosítási jogosultságok jelentenek nehézséget. Megkülönböztetést kell tenni a lakóhelyhez kötődő TB jogok és a munkavállalói státuszhoz kötődő TB jogok között. Tehát a munkából eredő társadalombiztosítási jogosultság a jogegyenlőség egyetemleges elvét követi, a lakóhelyhez kötődő jogosultság más dolog. Igazságos helyzetet kell kialakítani bizonyos mozgástérrel azért. A tagállamok gyakorlatait figyelembe véve. Skandinávországok országok vetették fel ezt a kérdést, hogy ösztöndíjat, meg családi támogatásokat kapnak a lakóhely alapján az emberek. Bizonyos feltételek, kritériumok, amelyek a lakóhelyhez kötődnek, nemzeti hatáskört, szabályozási területet képeznek. A munkavállalói jogviszonyból eredő TB jogosultság azonban nem eredményezhet jog egyenlőtlenséget harmadik államok állampolgárai és nemzeti állampolgárok között. Tehát itt még van nézeteltérés, még nem sikerült megállapodni, de ez inkább másodlagos kérdés, és uh, talán holnap délelőtt lesz még módon szakbizottságban uh, transzverzális, horizontális szavazásra. Én úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott jelentés fog elkészülni, de biztos, hogy egyes tagállamok másként fogják értelmezni, mint mások a szubszidiaritás miatt. Köszönöm. Köszönöm. Mielőtt megadom a szót, hozzáteszem, az a kérdés, amely jogosultságról szól, én a 16-os, 23 os módosítók, módosítókra vonatkozom, mondom, hogy ezeket nem fogjuk szavazni, ezekre nem fogunk szavazni, mert túlmutatnak a szakbizottságunk hatáskörén ezek a pontok, ezekre a módosítókra nem lesz szavazás. Ezt akartam elmondani elnökként, Csina. Uh, Köszönöm, és köszönet illeti. Szerkesz urat a bevezetőjéért. Azok a kérdések, amelyek a tévé körül felvetődtek, Hát ezekről szeretnék röviden szólni. A módosítók, melyeket beterjesztettem, és azok a kompromisszumok, amelyeket, amelyeket végre kiiratottunk, kilakítottunk, igyekeznek nem kőbevés, nem kőbevésni sem a mostani helyzetet, sem pedig a küszöbben álló változásokat. Tehát ugye fontos, hogy egy frissített társadalom biztosát is szabályozás jön létre, világosan kell fogalmaznunk, akkor is a tíz év munkáját írjuk felül ezzel. Tehát ne véssünk kőbe olyan dolgokat, amelyek folyamatosan változnak. Erről majd külön vitázhatunk egyébként ennek, ennek bizonyos, bizonyos aspektusairól ennek a vitának. Aztán más kérdésekről is világosan kell fogalmazni. A társadalombiztosításról szól a rendelet, és nem a jóléti, népjóléti támogatásokról, nem a segélyekről, az egy másik témakör, legyünk erre is figyelemmel, hogy itt, itt konkrétan a társadalombiztosítás a témája a jelentésnek. Az, hogy a kiküldött munkavállalókat is belevesszük ebbe a, a, ennek a hatájába, üdvözlendő. Ez is eh, tiszt, világosságot teremt. Felmerültek kérdések az egységes engedéllyel kapcsolatban, hogy harmadik országbeli állampolgárok beleesnek ebbe, ez nyilvánvaló, és a jogaikat is nagyon világosan megfogalmazza a rendelet, hogy mik a jogaik akkor, hogyha ezek a harmadik országból munkavállalók posted workerként, tehát kiküldött, kiküldetésben levő munkavállalóként esnek ebbe a körbe. Általában tehát támogatom a jelentéstevő álláspontját és az által képviselt irányvonalat. Elnök, köszönöm, Omen Rajtan a szó. Igen, ez egy elég bonyolult ügy. Jim jól ismeri. Van ugye ez a koordinációs rendelet, amivel egy jó pár évet foglalkoztunk és a harmadik országok állampolgárai esetében nagyon sokféle értelmezése volt ennek a rendeletnek. Miről is van szó? Arról, hogy harmadik államok állampolgárai dolgozhatnak ugye EU tagállamokban, és az ő munkavállalásukat akarjuk szabályozni, de vannak dolgok, amelyeket nem, amiket nem akarunk szabályozni. Ezt Tomásnak is mondom. Ugye vannak menedékkérők, vannak diákok, de az ő esetük nem tartozik a keret irányelv hatája alá, amivel most foglalkozunk. Hát például a családi pótlék semmi köze ehhez a szabályozáshoz, a családi pótléknak. Ezt mindenképpen el akartam mondani, elnök asszony. Aztán a kollégák, a finn kollégák felvetettek egy problémát. Alexander Szerkesz azt mondta, hogy ez megoldódott. Eh, nos, Finnországban Tehát Finnországban akkor, amikor az ember egyetemi hallgató státuszban van, akkor heti néhány órát dolgozhat és a néhány óra munkavállalásnak köszönhetően olyan ellátásokban is részesülhet, amelyek a munkához, finnországi munkavállaláshoz és a finnországi lakóhelyhez kötődnek az olyan országok számára, mint Finnország és a hasonló rendszert működtetők számára találtunk egy megoldást, a szociális utatások csak akkor járnak, hogyha tényleg munkavállaló az illető, és nem kell így megváltoztatnia mondjuk a finneknek a rendszerüket. Hát a lakóhelyhez kötődő szociális juttatások esetében nem kivételt lehet tenni, és akkor így megoldjuk a finnek problémáját. A múlt héten volt egy egyeztetés, és megpróbáltam egy példát adni, hogy megoldjuk a problémát. Hogyha Thomas egy szép brazil nőt vesz feleségül, és ennek a brazil nőnek nagyon jó az állása, és továbbra is a Maastrichti kórházban akar dolgozni. Nos, őt meg kell hívni Hollandiába, hogy külföldön dolgozhasson, ott munkavállalói engedélyt kell, hogy kapjon, és utána érvényesek csak rá ennek az irányelvnek a kedvező rendelkezései. Aztán hogyha ennek a nőnek van egy egyetemi hallgató fia, akkor ez a fiú már, erre a fiúra már nem vonatkoznak az irányelv rendelkezései, hiszen ő nem munkavállaló olyan eh, harmadik országbeli állampolgárokról van tehát csak szó, akiknek eh, van eh, munkavállalási engedélyük, mert munkavállalók. Ez nekem elég egyértelmű, de hogyha egy spanyol cég kiküld egy brazil dolgozót Hollandiába, akkor ennek a dolgozónak ugyanolyan jogai kell, hogy legyenek de hogyha már nem dolgozik e cég részére, akkor munkavállalási engedélyt kell szereznie. Elég bonyolult az értelmezése ugye a kiküldetésnek, és ez bonyolítja a mi helyzetünket itt. az az érzésem, hogy egy kicsit túl homályos ennek a meghatározása. Az egyetemi ösztöndíjaknál is ez a helyzet, tanulmányi ösztöndíjaknál. Az az érzésem, hogy a szöveg bizonyos rendelkezéseit lehet úgy értelmezni, hogy az egyetemi ösztöndíjakra is vonatkozom, de szerintem nem kellene, hogy ez az irányelv erre is kiterjedjen. Aztán van a nyugdíjjogosultság, hogyha egy harmadik állam munkavállalója több évig dolgozik, akkor nyugdíjjogosultságot szerez, akkor is, ha haza utazik, ez nem jelenthet problémát. A 19-es, 21-es módosítóknál pedig kivettük a 8-as, 5-ös és 9-est. Annak érdekében, hogy következetesebb legyen, koherensebb a szöveg. Mentességről van szó Ausztria és Németország esetében a menedékkérőknél, ez e, eltűnik, ezzel nem lesz gond. Azt kérem Alejandrótól és a többiektől, hogy a 1921-es támogassák. Köszönöm. Yes, thank you. Köszönöm. Thomas Mann. Köszönöm, elnök asszony. Az a gondolat, amiről Ria beszélt, hogy egy brazil feleségem, ez izgalmasnak tűnik. Nem tudom, hogy James Bondot értette alatta, vagy engem. Nem tudom, hogy, és azt sem tudom, ha a brazil hölgy mégis Hollandiába menne, akkor lehet, hogy Van Nistelrooy képviselő aki kéne felvegye a kapcsolatot. Meglátjuk, mire jutunk. De hogyha diákról van szó, és egy, egy, akkor egy ideig tartózkodhat az adott országban, ilyenkor nem olyan súlyos a probléma. Ám, hogyha a 21-es módosítót nézzük, az alkalmazás körét, a 859-es irányelv tekintetében, akkor súlyos helyzetek adódhatnának. Például az irányelv alapján egy tartózkodási engedély jönne létre, ami teljesen más, mint egy munkavállalási engedély, akkor eddig úgy működött a dolog, hogy ezt értelmezték, úgy értelmezték, hogy egyfajta családi a családi ö, juttatásokra is jogosultságot adott a gyerek, ö, ö, develési segély és egyéb szociális intézkedésre jogosult vált az illető, amelyek Németországban egy tartózkodási engedély keretében is érvényesülnek. Ezért a németek és osztrákok joggal kérték ezt a kivételt, és ezért nehéz számunkra a 21-es módosítót elfogadni, és ezeket a területeket kivenni a hatály Kérem, ezt vegyék figyelembe. Aztán Szerkász képviselőtársam a 25-ös módosítót legalábbis nagy részben átvette, a második rész angolul elfogadható, nem szerintem az hatással a tagállamok azon felelősségére, hogy beléptessenek harmadországbeli állampolgárokat a munkaerőpiacukra. Szól az angol szöveg. Szerintem nagyon precíz megfogalmazás ez angol nyelven. Egyrészt a munkavállaló joga különválik a tartózkodási jogtól. Ezt külön kell definiálni, és ebben a 25-ös módosítóban ez megvalósult, legalábbis a második részében, és ezt osztom, jó részt osztom is. Aztán van egy kérdésem. Szerkesz képviselőtársam azt mondta, hogy vannak bizonyos, lennének kompromisszumos megoldások. Hát lehetne ezen kompromisszumok közül néhányat átdolgozni. Lehet, hogy az angol munkanyelven nem mindenki értette jól ezeket a kompromisszumos módosítókat, talán itt lenne, most van idő arra, hogy ezeket lefordítsuk a különféle nyelvekre, hogy a megfelelő nüanszokat, finom különbségeket ki tudjuk dolgozni az egyes nyelveken. Tehát nem a... Itt apró részletekről van szó, amelyek akkor válnak a legjobban érthetővé számunkra, ha anyanyelvünkön kerülnek megfogalmazásra. Úgyhogy talán egyes kompromisszumos módosítók szövegét szép nyugodtan ki lehetne fejteni, nehogy véletlenül olyan álláspontokra jussunk, amelyek ellenmondanak annak, amelyekről már megállapodtunk a frakciók körében. Arvoisa puheenjohtaja, monissa Euroopan maissa, kuten Suomessa... Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sok európai országban, például Finnországban, élénk vita folyik a bevándorlásról. Ezért azt várjuk az Európai Parlamenttől, hogy szabályozzuk a bevándorlást, mégpedig közös alapokon. Az előttünk álló javaslat rendkívül pozitív. Szeretnék Alexei Thirkasznak köszönetet mondani a rendkívül rugalmas hozzáállásért a finn problémákhoz, nevezetesen, hogy a mi TB rendszerünk egészen más, mint nagyon sok EU országé. És a mi célunk az, hogy hasonló elbánásban, azonos elbánásban részesüljenek azok, akik hozzánk jönnek munkát vállalni. Ez rendkívül pozitív dolog, és ez előmozdítja a pozitív bevándorlást, ami rendkívül fontos Európa demográfiai helyzete miatt. Ugyanakkor megszabadulhatunk azoktól a problémáktól is, amelyek felvetődhetnek, például gondolok itt arra, amikor a dolgozókat kisákmányolják, kihasználják, és nyilván várjuk az irányelvben a változásokat, azért, hogy még jobb megoldásokat találjunk. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak azért is, hogy sikeresen fejezte be a munkát a jelentésről. 400 éven keresztül az európaiak azért hagyták el az európai kontinens, hogy jobb életet találjanak. Most pedig mi vonzuk a bevándorlókat, mert stabilak a körülményeink, és jók az élet, jó az életszínvonal. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani Szélkász úrnak, rugalmasságáit köszönöm szépen. Köszönöm. Rinkevé Gyújtse asszony, a következő hozzászóló. Köszönöm, asszony. Úgy vélem, hogy a fő probléma, melye az irányelv javaslat útjában áll, az, hogy bizonyos csoportokat kizár az alkalmazás hatája alól és több derogációt is előrányoz. Fontos biztosítani azt, hogy minden harmadországbeli állampolgár, aki legálisan dolgozik Európában, egyenlő elbánást kapjon, mint az EU állampolgárok. A munkavilágában is, és társadalmi gazdasági összefüggésekben is. Ám a menekültek és a, a, a vállalkozók kizárja a hatály alól ez a javaslat. Nyáron egy új, egy másik irányelv is kiadásra kerül a szezonális időszakos munkavállalókról. Kérdés azonban, hogy ez a külön intézkedés vagy kezdeményezés mikor ölt törvényes formát, mikor lép életbe. Tehát addig, amíg ez az új irányelv nem lép hatályba, addig ez a dolog nyitva marad, hiszen az, hogy kizárjuk a szezonális munkavállalókat ebből a hatáskörből, egy nagyon érzékeny, nagyon sérülékeny munkavállalói csoportot sújt, és ez nem elfogadható. Különösen a konkrétan a munkához kapcsolódó feltételek, mint a munkafeltételek, bér, vagy a szakszervezethez való csatlakozás joga. A szezonális munkavállalók bérért dolgoznak. Ha kizárjuk ezen irányelv hatája alól őket, akkor azt a kockázatot futjuk, hogy ezeket az embereket kiaknázzák, kihasználják, majd kizsákmányolják. Elnök azt mondja, mielőtt visszaadom a szót Szerkasz úrnak, lesz még öt percünk a következő téma előtt. Említette, egy kérdésem van, említette, hogy egyensúlyt kell találnunk a két oldal, tehát a társadalom mi, mi biztosítás és a segélyek között. A 22-es módosítóra térnék vissza, ott nem jelölte, hogy mi a nézete a 22-es módosítóval kapcsolatban, hogyan szavazna. Mert ez, ha jól megnézi, egyes kérdéseit, egyes vetületeit kezelni ennek a problémakörnek. Sí, <clears throat> empiezo por usted, señora presidenta, para decirle que en mi lista de votos... Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy a 22-es módosít indítvány már részben elfogadásra került, részenkénti szavazást fogok kérni, úgyhogy szeretném, hogyha az első részt elfogadnák, a másodikat nem. Úgy gondolom, hogy így mindkét témával foglalkozni tudunk, és először is Jean Lambert kérdését illetően. El szeretném mondani, hogy Szeretném megnyugtatni, hogy az általunk keresett megoldás gyakorlatilag nyitva hagyja az ajtót. Nem most akarunk állásfoglalást megfogalmazni, még vita lesz a tanácsban, tudjuk, hogy halad előre a dolog, de a mi munkánkat is megfelelően kell ellátni, nem akarunk akadályt jelenteni, és szeretnénk a lehető legjobb megoldást megtalálni egy kompromisszumos módosítendítványban. Ez a módosító indítvány a 19-es és 21-es módosító indítványt is harmonikusan magában foglalja, ami Thomas Mand illeti. Köszönöm, hogy elfogadta a 25-ös módosító kompromisszumát. Gyorsan el szeretném mondani, hogy mi is történt itt hogy hogyan született meg a végleges szöveg. Hogyha mindenki elégedett az mostani kompromisszummal, akkor ez az A kompromisszus lesz, kompromisszum lesz, benne a 25-ös módosítás, a B pedig a Their Labor ig Ami a kihelyezett munkavállalókat illeti, ott szóbeli módosító lesz, nem lehet kompromisszum, új szóbeli módosító lesz, amely figyelembe veszi a bizottsági javaslatot. És következőképpen hangzik angolul. Az ezen irányelv hatája alá nem tartozó kihelyezett dolgozókra, akik amikor egy másik tagállamba kerülnek, azonos elbánásban kell, hogy részesüljenek, mint a származási országban, addig, amíg ott vállalnak munkát. Az 1971-esre utalok itt. A kihelyezett dolgozók nem tartoznak ezen dokumentum hatája alá, de ugyanolyan jogokkal kell, hogy rendelkezzenek, mint mások, függetlenül attól, hogy milyen ö, állampolgársággal rendelkeznek. Nyilván mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a befogadó ország átvette ö, a rájuk vonatkozó irányelvet. Úgyhogy nem arról van szó, hogy ki akarjuk ö, zárni a kihelyezett dolgozókat. Na most ami a B kompromisszumot illeti, itt a különböző TB rendszabályokról van szó, amelyet az északi országok és a finnek kértek. Ez kompromisszum lenne a 37-es, 13-as, 36-os GUE módosítóval, ha beleegyeznek. A 12-es cikkben, a 2-es pontban, a E pontban a következő szövegezéssel ö, kerülne be, angolul olvasom fel. A megfelelő ö, lakhatási ö, lehetőségeket kihasználva, abban az esetben, hogyha munkavállalás céljából adják ki az engedélyt, a tartózkodási engedélyt. Remélem, hogy világos az, hogy a tagállamok különböző kritériumokat fogalmazhatnak meg majd, amelyek korlátozóbb jellegűek, de nyilván a tartózkodási engedélyhez kapcsolódó előnyökhöz kell ennek kapcsolódni, hanem pedig a munkavállalási engedélyhöz. Na most ami az utolsó kompromisszumot, a célt illeti, A 16-os, 17-es módosítót szeretnénk, és azt a bekezdést szeretnénk törölni, ami a tanácsi rendeletre vonatkozik. A 859-esre utalok itt. Köszönöm szépen, köszönöm az együttműködést. Ne felejtsük el, hogy arról beszéltünk, amit ígértünk a más országokban munkavállalóknak, hogy azonos jogokat biztosítunk nekik. Lehetnek kivételek, de ezeket a kivételeket meg kell indokolni, és jogosaknak kell lenniük. A gyébe koordinátornak csak azt szeretném mondani, hogy a kollégámnak, hogy már kellene, hogy legyen megfelelő irányelv erre, és ebbe benne kéne, hogy ez legyen. Ennek az irányelvnek minimális jogokat kellene biztosítania mindenkinek, de itt nem ezzel foglalkozunk ebben a szakbizottságban. Remélem, hogy itt lehetőséget biztosítunk majd a kollégák számára, azon dolgozók számára, akik majd ezen hatály alá kerülnek. Ugyanis tiszteletbe kell tartanunk, tartanunk mindenki emberi jogait és, tiszt, és méltóságát. Köszönöm. Köszönöm szépen lezártam a hozzászólási listát, 15 percünk van a biztos úr érkezéséig, esetleg később visszatérhetnénk erre? Igen, igen, van erre lehetőség, hogyha nagyon kevés időnk van. Igen, de hogyha pontosítást kér csak. Igen, a szóbeli módosítással kapcsolatban, hogy a e, lakóhely alapján e, való korlátozást a szóbeli módosításba is beveszi, Szerkász úr. Mert szerintem ott is szerepelnie kellene, tehát, hogy a lakóhely alapján való korlátozás a többi módosítóban is benne van, akkor a szóbeliben is benne kellene, hogy legyen. Szerkesz úr, valószínűleg, mint mindig, ugye nehéz, nehezen értjük meg egymást. Um, a szóbeli módosítás a 12-es preambulum bekezdésre vonatkozik, ahol a kiküldő dolgozókról szóló irányelvre utalunk. Itt semmi köze ennek a lakóhelyhez. Itt arról van szó, hogy a kiküldő dolgozókra vonatkozik -e az irányelv, és az interpretáció itt eltérhet. De ennek semmi köze a lakóhelyhez. Az a 12-es cikkben van, nem a 12-es preambulum bekezdésben. Az én kompromisszumos módosítom a 12-es cikkre vonatkozik, tehát a lakóhelyhez kötődő előnyökre, illetve különbséget teszünk lakóhelyhez kötődő előnyök és munkavállaláshoz kötődő előnyök között. A tagállamok a 12-es cikknél kritériumokat szabályozhatnak, vagy határozhatnak meg a lakóhely alapján a bevándorlóknak nyitott kezdezmények esetében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gabriel Cimmeré a szó, hogy a saját jelentését ismertesse ennek tárgya. Az egyedi alkalmazás, jaj nem, hanem a szegénység csökkentés, a munkahelyteremtés a fejlődő országokban előrevezető út címet viseli jelentése. Ja, dankeschön. Igen, köszönöm. Szeretném mindenek előtt a szakbizottság minden tagjának megköszönni mindazoknak, akik módosítókkal igyekeztek javítani a jelentést, melynek címe, amelyben a Fejlesztési Szakbizottság az illetékes, a Foglalkoztatási Szakbizottság állásfoglalása ehhez csatlakozik. A módosítók legfőbb csapásiránya úgy tűnik az, hogy méltó munkahelyeket teremtsünk, illetve afelé orientál bennünket, hogy a növekedés, a fejlesztés, és különösen a gazdasági fejlődés legyen a legfőbb fejlesztési kritérium, és ne egy oldalon értékeljük ezeket. A foglalkoztatási szakbizottság által megfogalmazott módosítók, hogyha a szakbizottság meg is szavazza ezeket, hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az egész jelentés melyet a Fejlesztési Szakbizottság fog elfogadni végső formájában. Itt is javuljon, a mi részünkről is minőségében javuljon, és ne legyen olyan egyoldalú, mint ahogy eddig volt annak értékelése és tárgyalása. Azt szeretném bejelenteni, hogy minden módosító, amelyet az állásfoglaláshoz benyújtottak, tám- ezeket mind támogatni fogom, megvizsgáltam, hogy a teljes összefüggésben be hogyan illeszkednek a mostani szövegben, és azt hiszem, hogy nagyon észszerű kiegészítésre adódhat lehetőség, és a, néhány hónappal ezelőtt az ILO meghallgatásán is nagyon érdekes hozzájárulások születtek, tehát érdekes, hogy a a Fejlesztési Szakbizottság által szedett meghallgatáson született gondolatokat tudjuk, tudjuk mi egy másik szakbizottságként beépíteni ebbe az anyagba, de ha itt történt, ám legyen, és a, így módon tudjuk tehát javítani a, ezt a jelentést, hogyha a foglalkoztatás, és a, a Fejlesztési Szakbizottság is meghallgatja ezeket. A fordítások az, az angol szövegből építkeznek, onnan indulnak ki. Így módon az előttem levő német szövegben van néhány pontatlanság, néhány kérdőjel. A titkárságot arra kérem, hogy egyeztessék a fordítói szolgálattal, illetve a véglegesítés előtt a szöveget üt, nézzék össze az angol eredetivel, hogy a német verzió és a többi nyelven is észszerű szövegek szülessenek, ne legyenek olyan hibák, amelyek nem tartoznak ide. Mint mondottam, tehát az angol szöveg az irányadó. Köszönöm. Thank you, Mrs. Deli. Köszönöm, Deli asszony. Köszönöm, Cimmer asszony, ezt a nagyon komoly munkát. Nagy öröm volt együttműködni. Két pontosítást szeretnék kérni. Egyfelől a 12-es módosítás Grüni asszonytól, nagyon köszönöm ezt a módosítót, ami a, az iskolából kimaradókat szabályozná, illetve az iskolájukat elvégző diákokat a színvonalas gyakornoki lehetőségek fontosak, de ezek vajon fizetett gyakornoki jogállást jelentenek-e? Ez lenne az első kérdés. Másfelől pedig Cimmer asszonytól azt kérném, hogy a 25-ös módosításnál mit ért azon, hogy a tagállamok és a parlament felügyelik azt a lehetőséget, hogy fejlődő országokból mezőgazdasági terményeket hoznak be szabad kereskedelem nélkül, vagy olyan megállapodás nélkül. Milyen kritériumokra gondol itt? Köszönöm még egyszer, és még egyszer köszönöm a munkáját is. Köszönöm. Igen, tessék. Grüni asszony, tessék. Meg is adnám a választ a saját módosítommal kapcsolatban valóban mindig nagyon odafigyelek a fiatalokra, mert az Európai Unión belül is sajnos sokan kerülnek ki úgy az oktatási rendszerből, hogy vagy nincsen semmilyen bizonyítványuk, diplomájuk, vagy nem tudnak állást kapni. Színvonalas orlatra más országokba utazni, ezért nagyon hasznos lehet. Én nem írnám elő, hogy ez fizet bevetett gyakorlat legyen. Két-három hónap után kötelező nálunk fizetni a gyakorlati munkáért, hiszen akkor már igazi munkavégzésé válik az. De mm, gyakran igazából csak a diák profitál ebből a gyakornoki időszakból, nem a cég de gyakran túl magasak az elvárások a cégek részéről, és ezért nem találnak gyakornoki helyet. Én annyit mondtam, hogy jó lenne, hogyha színvonalas tapasztalatot szerezhetnének így a fiatalok, nem fénymásolásra alkalmaznák őket a cégeknél, a különböző tanulmányaikat így tudnák kiegészíteni. Most amikor valódi munkakört töltenek már be, akkor minimális bérezésre is szükség van. És fontos, hogy ilyenkor valaki nyomon kövesse a gyakorlat lezajlását. Nekem nem az a fontos itt, hogy fizetett legyen ez a gyakorlat, hanem az, hogy hasznos és színvonalas. Köszönöm. Egy pár kérdést kaptam a négyes, ötös és a húszas módosítóval kapcsolatban a, az eltéréseket ugye mindenképpen csökkenteni kell, de mi a helyzet a magas fizetést húzókkal? És persze vannak olyanok, akik nem sztrájkolhatnak mondjuk a rendőrség állományába tartozók. Itt ez egy mentességet jelent. Szerintem ez tényszerűleg meg kell határozni. Aztán a vállalati felelősség ne legyen jogilag kötelező koncepció, szerintem legyenek minimális standardek, de ne legyen jogilag kötelező. A mi Shadownk most éppen egy másik szakbizottságban dolgozik, azért mondtam én el ezeket. Gabriel Címernek adom vissza a szót. Bocsánat, Tanya, az, Danya asszonynak. Cipel asszonyok, nincs itt, megkért engem, hogy olvassam föl a nyilatkozatát. Azt mondja, hogy az által benyitott, a módosítók jó részt pozitívak, általában erősítik az állásfoglalást, és a munka, gyermekmunka elleni harc, a, a nők jogainak védelme is kellőképpen érvényesül. Csak három ponton érzékel problémát. A négyes módosító a, meg, egy plafont a jövedelmekre vonatkozóan, ez problematikus, az, hogy a felső határokat megállapítsuk, az, az nehezen végrehajtható, hiszen nehezen állapítható meg az is, hogy hol legyen ez a határ. Ez nem azokat támogatná, akik a bővedelmi skála alján vannak, ezért talán észszerűbb volna, hogyha inkább minimálbéreket határoznák meg, mint plafonokat. Aztán a következő a 12-es módosítóra vonatkozik. Nem tudom, hogy Zipa asszony az angol vagy a német verziót olvasta-e. Lehet, hogy a, a fordításból adódik csak a félreértés. A 12-es módosítót úgy értelmezte, hogy továbbképzés és szakképzés szerepel, de az általános képzés oktatás már nem. Ez így nem volna jó, hiszen a, a gyermekek meg kell kapják a megfelelő oktatást, és ennek érdekében külön utalni kell az oktatásra is. A 13-as módosítót is sem látja észszerűnek Zipelasszony, ahol is túl sok csoportra vonatkozna a szöveg, a fiatal férfiak és nők, nem, ezeket nem lehet, mint, mint peremen levő csoportokat meghatározni, ahogy a szöveg teszi. Az iparasszony köszöni a nagyszerű munkát és nyíltságot a képviselők részéről, és reméli, hogy a szakbizottság nagy többséggel elfogadja majd az így módosított állásfoglalást, és világos jelzést ad majd a fejlesztési szakbizottságnak. Ennyit szeretett volna az asszony elmondani, azt olvastam föl. Thank you, Gabriel Zimmer. Köszönöm, Gabriel Zimmer, a szó. Még egyszer köszönöm a hozzászólásokat és a módosítókra vonatkozó magyarázatokat és kérdéseket is. Néhány megjegyzésre reflektálva. Tény, hogy a németre történő fordításban vannak pontatlanságok, például a 12-es módosítóban angol az áll, tehát nem a továbbképzése az iskolákból kiedő, kiesőknek, az egy pótlagos dolog. Az angol szövegben, tehát az általános közoktatás benne van a szövegben, a németben nincs. E, e, ez az angolra kell tehát koncentrálunk, abban, abban ez a hiba nem jelentkezik. Aztán hasonlóképpen németben van egy megfogalmazás, a szabad kereskedelem kérdőjellel áll a német szövegben, a munkahelyteremtés érdekében. Itt a feldolgozóiparról van szó konkrétan, ezt a német szöveg nem tartalmazza. Aztán a 25-ös módosítóra vonatkozó kérdésre reflektálva, itt egyértelműen arról van szó, hogy az Európai Unió azon áll, nem kíván mezőgazdasági termékek, import termékek tekintetében megkötésekkel élni, anélkül, Tehát ehhez nem kell a szabadkereskedelmi megállapodáshoz visszanyúlnunk, hiszen ez is problematikus volna. Tehát végsősorban arról van itt szó, hogy segítsük a fejlődő országokat abban, hogy saját mezőgazdasági termékeiket a világpiacra vihessék. Aztán egyes módosítóknál vannak olyan megfogalmazások, melyek esetében pontosan én sem láttam, hogy személyesen, hogy mit is akartak ezzel pontosan mondani. Lehet, hogy majd a rövidebb szövegben ezeket az ellentmondásokat tudjuk kezelni. Például, hogy mit gondoltak, mi volt a cél a plafonokkal, tehát a szövegrészsel, amely a felső határokról szól, aztán a, a, a gyakornokokra vonatkozó rész. Nem akarom ezeket egy az egyben elutasítani, mert hogy érdemes lesz ezeket megtárgyalni, és világosra tenni, miről is van itt szó, és akkor talán pontosabban tudunk dönteni. Egyébként a módosítók túlnyomó többségével jelen, alapvetően egyetértek. Köszönöm. Merci beaucoup, uh, madame euh, la... Köszönöm szépen. Következésképpen holnap fogjuk elfogadni a véleményét. Most pedig a hatodik napirendi ponthoz érkeztünk. Ez pedig ismételt eszmecserét jelent Andor Lászlóval, Andor László biztos úrral. Ez nagyon jó gyakorlat most már, nagyon jó ö, dolog, hogy ilyen gyakran ellátogat hozzánk a foglalkoztatás ügyi és szociális szakbizottságba. Nagyon sok témát kell megvitatni, mert ma reggel fogadtatta el a kollégiummal a 2010-es munkaprogram keretén belül a foglalkoztatásügyi irányvonalat, és a szakbizottság tagjait is rendkívül érdekelni az önvéleménye ezzel a munkaprogrammal kapcsolatban, tehát a bizottsági munkaprogramra gondolok 2010-ben, a foglalkoztatásügyi irányvonalra. Hát még ha a vulkán nem is tette lehetővé, hogy ellátogasson a szociális G20 ülésre, azért nagyon fontos volt ez a téma. Ugye nyilván a képviselők kérdezhetnek majd öntől a szociális alapokat illető jövőbeli pénzügyi programról, illetve kollégájáról is, aki a regionális politikával foglalkozik, a kohéziós alapok működésével. Mielőtt átadnám önnek a szót, el szeretném mondani, hogy mi hogyan is állunk most itt ebben a házban a foglalkoztatásügyi útmutatókkal, mert ahogyan is tudja, a legutóbbi bizottsági elnökök értekezletén a kollégák nevében azt kértem, hogy harasszuk el ennek elfogadását, azért, hogy az Európai Parlament megfelelő körülmények között végezhesse jogalkotói munkáját, hiszen kritikus évről van szó, ugyanis az idén függetlenül attól, hogy nyilván a biztos úr ö, jó szándékáról meg vagyunk ö, bizonyosodva, mégis szokatlan a helyzet a Lisszaboni szerződés miatt, a bizottság felállása miatt, tehát késbe, késésben vagyunk. Úgyhogy egy kicsit felborította a helyzetet ez, a hely, az, ez, az, ez az év az előzőekhez képest. Úgyhogy nem sikerült betartani azokat a dátumokat, amelyeket eredetileg elterveztünk. A képviselők is tudják, hogy általában ezek az útmutatások december 15-én az előző évben kerülnek elfogadásra, Sajnos ez nem így volt, és ezért a múlt hét csütörtöki ülésen hasonló lépéseket tettünk, úgyhogy arra gondoltunk, hogy Buzek úr, a, a parlament elnöke is hasonló lépéseket kíván majd tenni annak érdekében, hogy ezeket az útmutatásokat októberben fogadjuk el, amikor már jobban kialakul ennek struktúrája. Hiszen a 2020-as stratégia végrehajtása rendkívül fontos lesz, a parlament is őri úrral, el együtt részt vesz ebben a munkában. Hát ennyit szerettem volna elmondani pontosításképpen, mielőtt átadom önnek a szót, de ő már nagyon jól tudja, hogy hogyan fog ez lezajlani. Parancsoljon, biztos úr, öné a szó. Thank you Köszönöm. Önök azt tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés, sőt egyre inkább öröm számomra, hogy eljöhetek a körükbe, megbeszélendő egy olyan sor kérdést, amelyek a társadalmi, szociális, munkavállalási kérdésekbe esnek. Március 4-én keltezésű a 2020-as stratégia, akkor hagyta jóvá a bizottság, úgyhogy egészen friss anyag, sőt, az új integrált irányításokról szóló anyag még frissebb, hisz ma reggel tárgyalta meg és hagyta jóvá a bizottság, úgyhogy meg sem száradt még rajta a festék. És ezt kell legyen a homlok terében vitánknak, azt hiszem, de persze más témák is felmerülhetnek, mint a G20-ak találkozója, amerre szó esett a bevezetőben is, és a 2020-as stratégia más vetületei is fontosak lehetnek, mert hogy lép, történtek előrelépések a legutóbbi eszmecserénk óta ezekben is. Hadd kezdjem azonban a bizottság 2010-es munkaprogramjával. Az a dokumentum, amelyet elfogadott a bizottság és a 2020-as stratégiával kezdődik egy új koncentrációs pont a szociálpolitikában, és most jött ide annak, hogy ezt gyakorlatba ültessük. A 2020-as stratégiában az okos, fenntartható és inkluzív növekedésben 5 eh, hét kezdeményekből öt eh, az, amelyel most foglalkoztunk. Nagyon jelentős része tehát ezeknek a stratégiai kezdeményezések körének. A, az önök szempontjából fontos témákat is tükrözi a 2010-es munkaprogram. Most az a feladat, hogy a, a kulcsfontosságú zászlóshajó kezdeményezésekkel foglalkozzunk, amelyek az ön a területére esnek. Ez az ifjúság, a, az új ö, munkahelyek és képzés, valamint az európai szegénység elleni harc mozgásban az ifjúság az elsőnek a címe. A következő kezdeményezéseket fogom elővezetni 2010-ben. Kommuniké az ifjúság foglalkoztatásában, amely meghatározza a szakpolitikát a fiatalok foglalkoztatása érdekében, képzést, ö, ö, oktatást, ö, a munkahelyi képzést erősíti. Ez a következő mozgásban az ifjúság kezdeményezés részeként kerül bemutatásra, mert Vasziliu biztos terjeszt majd be. Ez az oktatási rendszereket méri, biztosítva azt, hogy a egyetemek és a képzési rendszerek több diákot vonzanak, és mobilitását segítsék a fiataloknak. Ezen túl bemutattok egy napi rendet is, az új munkahelyek készségek és munkahelyek tárgyával, amely olyan készségfejlesztést irányoz elő, amelyek az életen átoló tanulás részei lehetnek. Ez a munka világába való integrációt kell, hogy segítse elő jobb foglalkoztatást és a jobb összhangot munkaerőpiaci kínálat és kereslet között. Ez kell legyen, tehát a 2020 stratégiában a foglalkoztatási cél, ugye ez 25 százalékos, 75 százalékos, és 2000 20-ra 2064 kell legyen. A következő zászlós hajónk az a platform, amely a szegénység elleni harcot szolgálja, ami biztosítja azt, hogy a munkahelyek teremtés és a gazdaság növekedése mindenki számára hasznos, és hogy a szegénység elleni harc aktív része a, a társadalomnak, társadalmi tudatnak. 2010-ben lesz a ö, szegénység elleni és a harc és a a, így aztán látható, hogy a szegénység lenni, harc nagyon fontos eleme a 2020-as stratégiának. A cél az, hogy 20 millió embert emeljünk ki a szegénységből 2020-ig, ez a bizottság terve. Mint tudják, az Európai Tanács további, tovább kérte, további finomítását kérte az indikátoroknak, a júniusi következő ülésére el kell készülni ez az új indikátorrendszer. A bizottság együtt intenzíven működik együtt a tagállamokkal, a társadalom biztonsági bizottságban is, és két oldalú alapon is, hogy világosá tegyük a nemzeti célokat és az, a, a közösségi célokat. Ez a munka jól halad, és ha később lesznek kérdéseik, akkor készen állok a válaszra, hogy mélyebb szakmai válaszokat adjak ezekre. Az Európai Bizottság munkaprogramja a, az állampolgárok napi rendjét is ö, igyekszik támogatni, az európai tevékenység meghatározását. A következő kezdeményezéseket húznám alá. A munkaidő irányelv átírására vonatkozó törekvés, valamint a munkaerő kitölt, kiküldésre vonatkozó irányelv pontosítása. Vannak hosszú távú kihívások is társadalmainkkal szemben, például a lakosság előregedése. Egy zöld könyvet fogunk kiadni júniusban a a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának tárgyában. Erre koncentrál ugyan, de szélesebb körben is számba veszi a nyugdíjrendszerek ügyét. Ez a zöld könyv három fő kihívásról szól, a demográfiával kezdődik, a nyugdíjreform az elmúlt időszakban, és a pénzügyi gazdasági válság hatása a nyugdíjakra a harmadik fejezete ennek a zöld könyvnek. Nem stratégiai kezdeményezés egyébként utalnék az elektromágneses mezőknek való kitettségről szóló tanulmányunk, amely szintén 2010-ben a munkahelyi biztonság keretében kerül kiadásra. A munkaidő irányelv átírása az egyik legnagyobb kihívása a tárcámnak. Ha szeretnénk tisztáznunk kell több tagállamban a jelenlegi jogi helyzetet. Mint tudják, most kezdtem az a szociális partnerek az első körben a konzultációt, várom a visszajelzéseiket, annak érdekében, hogy konstruktív módon tudjuk továbbvinni ezt a vitát. Ami a kiküldött munkaerő irányelvet illeti, az Európai Bizottság most vizsgálja azokat az alternatívákat, melyek révén a végrehajtás nehézségeit orvosolni tudjuk, egyesek ezek közül a bírósági ítéletekre támaszkodnak. A jogalkotást a résztvevők széles körének bevonásával kell történjen, és egy nagyon körültekintő társadalmi hatástanulmányjal, ez 2011-ig eltart majd. Az okos szabályozás napirendjén belül az Európai Bizottság felgyorsítja a szociális hatástanulmányok és expost értékelések munkáját, különösen a foglalkoztatási és szociális területeken, annak érdekében, hogy politikáink még hatékonyabbak legyenek. Még egy fő kérdés, mely a munka programban szerepel, az Európai Unió költségvetésének jövője. A költségvetés áttekintése meghatározza, hogy az új pénzügyi keret hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy a 2020-as prioritások megvalósuljanak. Én megpróbálom, megpróbálom biztosítani azt, hogy ez egy új, erősebb európai szociális alap kialakulásához vezessen, és egy robosztus, erős EU kohéziós politika kialakulásához. Az ESA az emberekre és a munkahelyekre koncentrál segíti a munkába lépőket, segíti a munkába maradást, és a kb. 10 milliárd eurós költségvetéssel számol az összes tagállamban, kb. 10 millió embernek nyújt segítséget abban, hogy készségeiket segítse, javítsa, és azok könnyebben munkába állhassanak. A pénzügyi válság ellenére a tagállamok viszonylag jól teljesítik az aktív munkaerőpolitikákat és az életen átoló tanulásra vonatkozó feladataikat. Az Európai Bizottság támogatja a tagállamokat ebben, és külön figyelmet szentel a lemaradó országoknak, tagállamoknak. Az ESA ö, nagyon jó eszköznek bizonyult a gazdasági zsugrodás idején is. Javítottuk az alaphoz való hozzáférés feltételeit, hatékonyabbá tettük a módosító szabályokat is, az előzek fizetést is egyszerűbbé tettük, jobb gyorsan segíteni, mint később. És egy mikrofinanszírozás eszközt is beindítottunk, ami 100 millió eurót ad hitelekben, alternatív utat kínálva a munkaerőnek, illetve a munkanélkülieknek. Mástrom alelnök asszonya éppen tegnap tárgyaltam a, a következő szakasz konkrét lépéseiről a mikrofinanszírozási hitelkeret alkalmazásában. Az a jövőbeli prioritásai kell, hogy tükrözzék a, munkavá- a munkavállalás iránymutatásokat, illetve a 2020-as integrált irányítások következő generációját. Tisztelt képviselők, az Európai Bizottság elfogadta az integrált irányításokra vonatkozó ajánlatát éppen ma. Tíz irányításról van szó, négy ezek közül a munkavállás és a szociális ügyek területére esnek, jobb és több munkahelyet teremtendő, egy befogadóbb társadalom kialakítása érdekében. A tíz iránymutatás kiegyensúlyozott csomagot kínál. A javasolt iránymutatások célja, hogy a munkaerőben való részvételt erősítsék, csökkentsék a strukturális munka, munkanélküliséget, integrált, kiegyensúlyozott flex security szakpolitikák részén, illetve igyekeznek javítani a munkaerő képzettségét, a munkahelyek minőségét, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a kereslet és kínálat illeszkedjék a munkaerőpiacon. Egy újdonság, hogy egy szociális iránymutatás is szerepel, amely a szegénység ellen harcol, és a szociális integrációt segíti elő az esélyegyenlőség révén, elérhető magas szintű szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítva, illetve antidiszkriminációs intézkedéseket garantálva, valamint a TB és nyugdíjrendszerek modernizáció révén. Az Európai Parlament hozzájárulása létfontosságú és figyelembe is kell venni. Ez azt jelenti, hogy a parlamentnek is kell időt hagyni, hogy véleményt alkosson a felmerülő kérdésekről. Hogy legyen elég idő a stratégia végső jóváhagyását a nyári szünet után terjesztjük a tanács elé majd. A júniusi tanács csak politikai mm, jóváhagyást ad az irányításokra, a formális elfogadása ennek majd csak akkor történik meg a tanács részéről, ha megkaptuk a foglalkoztási irányításokra vonatkozó európai parlamenti véleményt. Még egy dolog, amitről szeretnék szólni, a G20-as munkaügyi miniszterek találkozója Washingtonban múlt héten. Annak ellenére, hogy én nem tudtam kiutazni Washingtonba a, a, a vulkánhamu miatt, és a magyar sajtó arról írt, hogy én voltam az első magyar politikus, aki nem utazott ki a G20-as csúcsra. Hát ez nem jelenti azt, hogy ne tartanánk fontosnak ezt a lépést, hogy a G20-ak munkaügyi miniszterei összeültek, néhány európai kivételével, nem csak én, hanem német, brit, francia miniszterek, illetve OECD és ILO vezetők sem tudtak kiutazni. Tehát fontos lépés volt ez, mert ez a miniszteri konferencia számba vette azokat a szakpolitikákat és intézkedéseket, amelyek a munka világában, illetve a szociálpolitikában javíthatják a munkahelyek minőségét és minőségét, és arról is szólnak, hogy a válság utáni gazdaságra hogyan lehet fölkészíteni a munkaerőt. Ambiciózus, robosztus ajánlások születtek itt, és konszenzusra támaszkodtak a G20-ak körében. Fölgyorsítanák a munkahelyek építését, és ezeket a nemzeti és globális gazdaságpolitika kulcsfontosságú központi elemévé tennék koncentrálnak arra is, hogy felkészítsük a munkaerőt jövőbeli kihívásokra és lehetőségekre is. Az oktatást, a munka, a életen átfaló tanulás és a készségfejlesztés révén jobban illesztve az oktatott készségeket és a megnyiló munkahelyeket. A miniszterek szerint ez egy konzisztens hozzájárulás az erős és kiegyensúlyozott fenntartható gazdasági növekedéshez. A torontói csúcsra, a G20-ak csúcsára júniusban terjesztik be ezeket az ajánlásokat a miniszterek. Szerintem örülhetünk ennek az eredménynek, és az ajánlások elfogadásának módja is jól mutatja, hogy Európa szociális értékei megfelelően érvényesültek a g 20 körében is. Hölgyeim és Uraim, továbbra is szeretnék beszámolni a parlamentnek, és különösen önök szakbizottságának ezekről a kérdésekről, és egyéb más a társadalom, a szociális és munkavilágát érintő kérdésekről. Nagyon sok tennivalónk van, hogyha befogadó társadalmat szeretnénk építeni 2020-ig. Európa szemét nem szabad, hogy elfelhőzzék a kihívások. Ezek a kihívások nem csak persze, nem, nem csak a, a vulkán hamuból eredők, hanem a gazdasági és pénzügyi stabilitás nem adott jelenleg. Nagyon sok erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a pénzügyi stabilitás és a gazdasági újjáépítés beinduljon, és új munkahelyek jöjjenek létre a közeljövőben. Hiszek abban, hogy a munkaprogram, amelyet vázoltam az imént, megfelelő eszköz arra, hogy ezen kihívások némelyikét kezelni tudjuk, ám az is világos, különösen a mi területünkre esőkre kell koncentrálnunk. Az Európai Bizottság el van számva arra, hogy az Európai Parlamenttel szorosan együttműködjön ezen iránymutatások végrehajtásában. Köszönöm a figyelmüket, és várom kérdéseiket. Köszönöm szépen, kedves biztos úr! Már is 21-en jelezték, hogy kérdezni szeretnének. Nem is tudom, hogy van-e olyan kollega, aki nem kéri a szót. Azt javaslom annak érdekében, hogy mindenki szóhoz jusson, hogy négy kérdésenként adnám vissza önnek a szót. Először a frakciók koordinátorai kapnak szót, de mielőtt erre sor kerülne, visszaélek kivételesen elnöki eh, tisztemmel, és észrevételt szeretnék tenni, illetve kérdést feltenni önnek. A következő az észrevételem. Én értem, amit eh, jelzett, hogy eh, hogy a foglalkoztatási iránymutatásokat csak az ősszel lehet hivatalosan elfogadni, ugye a tanács elmondta ezt, de ön azt mondta, hogy júniusban megszületik a politikai eh, egyesség. Mit jelent ez a politikai egyesség? Az, amit a tanács eldönt a parlament meghallgatása nélkül? Hát az nem lenne igazán jó. Nem tudom, milyen lesz a következő elnökség, de mi szívesen együttműködünk a belga hatóságokkal, akik ugye az őszi csúcs előtt felelős helyzetben lesznek. Ez nagyon fontos a parlament számára, hogy világosak legyünk. Hogyha a tanács nem veszi figyelembe a parlament álláspontját, akkor úgy fogjuk tekinteni, hogy nem volt párbeszéd, és ebből levonjuk majd a következtetéseket, jogi konzekvenciákat. Azt hiszem, hogy a házban széles körű a konszenzus e tekintetben, akkor is, hogyha nyilván EBSCO ülésre, tanácsra kell, hogy sor kerüljön júniusban, politikai vitát kell, hogy lefolytassanak, de a parlament álláspontját nem lehet figyelmen kívül hagyni, be kell vonni a parlamentet megfelelően ebbe a vitába. Kérdésem az értékelési jelentésre vonatkozik, amit a regionális ügyi kollégájával készítettek a kohéziós alap működésének mérlegét vonták meg, és nagyon fontos lenne a mi szakbizottságunk szemére, hogy egyfajta helyzetjelentést kapjunk öntől, ugyanis minnyáján védjük ezt az eszközt, de látjuk, hogy a politikai, gazdasági beintegrálása az unió életében még kívánnivalókat hagy maga után. Egyes országoknak nagy szükségük volt rá a válság előtt, és a, a, a válság ugye eleve nagyon súlyos hatással volt, ezért is nagyon érdekelne a véleménye önnek ezzel kapcsolatban. Először Őri úrnak adom meg a szót a koordinátorok közül. A koordinátorokat egy kicsit tovább hagyom majd beszélni, de azért kérem, hogy ne beszéljenek túl sokat, mert nagyon sokan jelentkeztek. Őri úr, aztán Szerkesz úr. Köszönöm a szót, elnök asszony, és én is tisztelettel üdvözlöm biztos urat. És hát a számból vettek ki a szót, elnök asszony, a legmesszebb menőkig támogatom azt a, az álláspontot, amit a, a, az előbb hallottunk. Mi folytattunk egy nagy vitát a néppárton belül, és a, a néppárton belül a leghatározottabban ugyanezt ö, fogalmazták meg a, a képviselők, hogy a parlament hajlandó a legmesszebb menőkig elmenni, hogyha ilyen mértékben figyelmen kívül hagyják a parlament véleményét, és figyelmen kívül hagyják a parlament működésmódját. Ugye itt nem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy nem tud megszólalni a parlament, mert tud határozatokat hozni, tud ö, ö, egyszerűbb módon véleményt nyilvánítani, de a parlament véleménye az, amit a képviselők rendesen megtárgyaltak, és ö, ha kellett, módosítókat fűzhettek utána, és végül elfogadott, megszavazott a parlament. És ennek van egy technikai ideje, munkája, itt nincs mese, és erre az eddigi procedúra semmilyen módon nem adott lehetőséget, tehát maximálisan csak megerősíteni tudom, hogy a néppárt álláspontja megegyezik azzal, amelyet elnök asszonyunk az előbb kifejtett ebben, a, ebben az ügyben. Egyébként amit hallottunk, ez meglehetősen jó érzéseket vált ki bennem, csupa olyan témáról volt itt szó, amelyet fontosnak tartunk. Az ifjúság és az időskorúak minél nagyobb mértékű munkába helyezése, az irányelvek, amikről szó volt, nem teljesen értünk egyet, mi ugye többször elmondtuk, hogy a, a kiküldetési irányelvnek, új kiküldetési irányelvet nem tartunk szükségesnek, ezért üdvözlöm azt a megfogalmazást, amelyet hallottunk a, a, a biztos úrtól, tehát hogy a, a végrehajtás feltételein lehet adott esetben javasolni, és mi a néppárt részéről együtt fogunk működni ebben a megközelítésnek. Fontosnak és jónak tartom, hogy elővesszük megint az elektromágneses mezőknek a, a, a kérdését. Olyan gyorsan változik a technológia, hogy azt gondolom, hogy itt, itt időről időre szükség van arra, hogy áttekintsük a legújabb fejleményeket, és ehhez igazítsuk a munkavédelmi szabályokat a zöld könyv a nyugdíjak fenntarthatóságáról, hát azt nagyon kíváncsian várjuk. Nyilvánvalóan nagy vita is lesz, de kulcskérdésről van szó tehát azt gondolom, hogy a parlament itt is nagyon konstruktív lesz és együttműködő. Lenne néhány kérdésem is. Ugye a pénzügyi kérdésekről nem nagyon beszéltünk. Az egész vitának a, a 2020-as stratégiáról, ezen belül persze a munkahelyteremtési foglalkoztatásnak a leggyengébb pontja ebben a pillanatban az, hogy szinte semmit nem tudunk arról, hogy a finanszírozás milyen mértékben és hogyan kíván hozzáigazodni, csak azt halljuk, hogy hozzá kell igazítani majd a, a stratégiához. Tehát azt a kitételt, amit hallottunk biztos úrról, csak megtámogatni tudom. A néppártban többször vitatkoztunk róla, és megint csak aláhúzom, hogy támogatjuk azt, hogy a kohéziós politika megfelelő súlyjal illeszkedjen a 2020-as stratégiához, és különösen a, a foglalkoztatási kérdésekhez, és nyilvánvalóan a kohéziós alapok és a szociális alapnak ilyen értelemben az áttekintése és felfűzése erre a, a közös elhatározási irányú programra szerintem egy fontos döntés, tehát ebben maga mögött érezheti a bizottság és biztos úr is a, a támogatást hozzáállásunkat. Ami még kérdésként fölmerült bennem, ez a kontroll és az ellenőrzés kérdése hisz bár igaz, hogy a, a, Lisszaboni stratégia kapcsán, azonnal befejezem, hogy a Lisszaboni stratégia ö, ö, kapcsán is voltak irányelvek, ezekről rendszeresen beszámoltak a, a tagországok, mi magunk megvitattuk itt. Ennek ellenére még eredmények is voltak, de azokkal sem értek egyet, akik teljesen pessimisták, hogy ez teljesen eredménytelen volt. A számok azt mutatják, hogy igenis volt előrehaladás, az egy külön pech, hogy a válság ezeket nagyrészt lenullázta de mitől fogják ténylegesen követni ezeket a célokat a, a, a tagországok, amelyek itt megfogalmazunk? Tehát egy kicsit a, az irányításról, az ellenőrzésről, a visszacsatolásról is szeretnénk hallani, hogy itt terveznek-e valamiféle változtatást, és utolsó mondatként kifejezetten üdvözlöm azt az eddig megjelent anyagokban, hogy az adózási rendszerek felülvizsgálatára felhívják a, a, a figyelmet. Nyilvánvalóan, ha új munkahelyeket akarunk létrehozni jelentős számban, és ezt kulcskérdésnek, prioritásnak tekintjük, akkor ehhez bizonyos értelemben hozzá kell igazítani az adózási feltételeket is. Annak ellenére, és hogyha erre is kitér a figyelme a bizottságnak, azt külön üdvözlendőnek tartom. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Szerkász úr, aztán Lin asszony. Szerkász úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én kevesebbet fogok beszélni, mint Őri úr. Sok szocialista képviselő szeretne még hozzászólni. Mindenek előtt még egyszer biztos úr üdvözöljük a szakbizottságunkban, és köszönet azokért az erőfeszítésekért, amelyeket, amelyeket tett, annak érdekében, hogy a szociális kérdések a bizottság testületének figyelme középpontjába kerüljenek. Szóval, hadd mondjam el, hogy tisztában vagyunk, hogy milyen nehéz ez a feladat A foglalkoztatási, a szociális kérdések az Európai Unió figyelmének középpontjában kell, hogy álljanak. De hogyha nem ez a helyzet, az sem az ön hibája, biztos úr. Sajnos nem ez a helyzet pillanatnyilag. Vannak pozitív fejlemények. Jó, hát nem tudott ön sajnos elmenni Washingtonba, de azért az Európai Uniónak köszönhetően van előrelépés és nem egyszerűen összeült néhány barát meg kollega, hanem a valósággal, a realitásokkal foglalkoztak. És mi is a realitás, biztos úr? A szociális modellünk külső vonatkozásairól van szó. Ugye több munkahelyet szeretnénk, kevesebb szegénységet, és azt szeretnénk, hogy ez megvalósuljon. Azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság mondja meg a tagállamoknak, hogy igenis alá kell írniuk, ratifikálniuk kell az ILO konvenciót. Ezt még nem hallott hallottuk a bizottságtól, sok mindent hallottunk, de amikor a cselekvés mezejére kell lépni, akkor azért probléma van. Lehet, hogy a bizottság, a tanács még nem érti, hogy az Európát sújtó válság, a világot sújtó válság kompromisszumot, jobb kompromisszumot szükségeltet, és a cselekvések, nem csak a szavak terén. És lehet, hogy fájdalmas intézkedéseket kell tennie a tagállamoknak. Látjuk a görög válságot, látjuk, hogy milyen problémákat jelent a válság országaink számára. Nagyon fontos, hogy rövid távon megoldjuk ezt a kérdést. Nem szabad a piacokra várni, hogy nem szabad megvárni, hogy több millió ember elveszítse a munkáját. Mit gondol erről ön, biztos úr? Mindjárt befejezem, elnök asszony, csak még egy kérdést hadd tegyek fel. Két alapvető fontosságú dolgot említett a biztos úr a kiküldetési irányelvet és a munkaidő irányelvet. Jó, hogyha a munkavállalókról szól mind a két kezdeményezés. Fontos lenne, biztos úr, hogy elmagyarázza a bizottságbeli kollégáinak, akik érdeklődnek a kérdés iránt, illetve foglalkoznak a kérdéssel, hogy a munkavállalók minden bizonyal fontosabbak, mint a kereskedelmi kapcsolatok. Nem mindig tekintett így a kérdésre az Európai Bizottság. Fontos lenne, hogy a bizottság a tanács így járjon el. Uh, uh, Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy újra a szegénységre koncentráltak, ez szerintem üdvözlendő dolog. Ami pedig a dolgozók kihelyezésének irányelvét illeti, a végrehajtáshoz további útmutatásokra van szükség. Nagyon örülök a nyugdíjjal kapcsolatos javaslatokat illetően is, de a hosszú távú gondozásra nincsen semmi javaslat. A másik a mágneses erőterek irányelve. Éveken keresztül volt erről szó, és nagyon örültem, hogy ez felvetődött moratórium, moratórium formájában is. Nagyon érdekes lenne, hogyha elmondaná, hogy mi a véleménye az egészségügyről és az MRI-ről az irányelven túl. Tehát egy kicsit úgy előrébb tekintenénk, mert az MRI szkennerek, szkennerek is nagyon fontosak ilyen szempontból. Aztán persze nyilván a megfogalmazás is fontos, és nyilván szeretném azt is tudni, hogy a mágneses erőtér irányelvvel kapcsolatban mi a helyzet. Végezetül például az izom ö, problémák ö, és hasonló ö, betegségek. Ö, pillanatilag nem volt ö, semmiféle bejelentés, hogy bármi is készülne, és ön sem említette. Úgyhogy nem tudom, hogy ezzel az irányelvel mi a helyzet. Biztos úr, parancsoljon. Mivel sok a kérdés, kérem, hogy távirati stílusban válaszoljon, de nyilván válaszoljon mindenre, kérem. Nos, ami a kohéziós alapokat illeti, nagyon nehéz távirati stílusban válaszolni erre, de szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak nagyon fontos, hanem alapvető politika ez, nagyon fontos eszköz, mechanizmus az Európai Unión belül, és anélkül, hogy meggondolatlanul következtetésekre jutnánk, meg kell vizsgálnunk azt, hogy a kohéziós országok, a kohéziós alapok, a strukturális alapok milyen fontos szerepet vállalnak a beruházások támogatásában. Ezen kívül abban, hogy a vállalkozó kedvet fenntartsák, és alapvetően fontos infrastruktúrát biztosítsanak olyan fejlőd, fejlesztésekhez, amelyek egyébként lehetetlenek lennének gyakorta még egy kis ö, infrastruktúrának is rendkívül nehéz lenne az Európai Uniós alapok nélkül fejlődnie. Úgyhogy úgy gondolom, és egyetértek a biztossal ebben, valószínűleg gyakrabban kellene értékelést végeznünk, annak érdekében, hogy gyorsabban tájékoztathassuk a programtervezőket, és akiknek hasonló tapasztalataik vannak az tagállamokban az alapok használatát illetően. Egyébként teljesen világosnak kell lennie a helyzetnek, hiszen alapvető pillére ez az uniónak. Mivel említettük ezt a pénzügyi eszközt, Nézzük a finanszírozási lehetőségeket. Lewandowski biztos úr említette ezt ma a következő költségvetés kapcsán, és egyértelmű, hogy a költségvetési javaslat összekapcsolja a pénzügyi eszközöket az úgynevezett flagship kezdeményezésekkel. Már is van elképzelésünk arról, hogy milyen arányokat fog ez képviselni, ami a finanszírozási kapacitást illeti. Nyilván a foglalkoztatási és területnek megfelelő arányban kell részesülni ezekből az alapokból. Nyilván ezt is figyelembe vesszük majd a költségvetés felülvizsgálata során, ami az elkövetkezendő hónapok során lesz feladatunk. Szárkász úr kérdésére válaszolva. Nagyon nehezen tudok távirati stílusban mondani bármit is, de egyértelmű, hogy azok a pillérek, amelyek a 2020 Európáját alkotják, nyilván közös elképzelései a bizottságnak és a biztosoknak. És nem csak intelligens és fenntartható, hanem befogadó növekedést is megcéloz Európán belül, beleértve a szociális fejlődést is. Ez pedig nem csak olyan kérdésekben nyilvánul meg, mint a foglalkoztatáspolitika, hanem nyilván pénzügyi szabályozók formájában is. Bárnyi biztos úr igen jelentős programot készít éppen ebben a témában, és ez is majd stabilitást fog létrehozni a finanszírozás terén az európai térségben, ami új befektetési ciklust hoz majd létre. De amíg nincs pénzügyi stabilitás, az új befektetési ciklus sem fog beindulni, és nem lesz robosztus növekedés a munkahelyek számát illetően sem. Igen, összetett terület ez, nem csak az én hatáskörömbe tartozik, nagyon sok biztosnak kell együttműködnie, és főigazgatóságnak. Ami a munkaidőt illeti, ez is kritikus időszakba érkezett. A szociális partnerekkel folytatunk dialógust. Holnap is lesz egy ülés, ahol a kritikus témákat fogják megvitatni. És nyilván az Európai Parlament korábbi dokumentumai is alapot képeznek majd a jövőbeli intézkedésekhez. Erre pedig szükség lesz, mert pillanatnyilag a jelenlegi helyzet fenntarthatatlan. Ami az ajánlót, az ilót a G20-akat illeti, az ILO konvenció ratifikálását ösztönzi a bizottság. Véleményünk szerint ez tagállami szintű feladat, és igen, szorosan követjük a fejleményeket a tagállamokban, és ösztönözzük őket erre. Ami az egészség és munkavédelmi területeket illeti. Nyilván foglalkozunk a mágneses erőterekkel, de sajnos a mozgásszervi, csontrendszeri ö, problémákra vonatkozó irányelv jövő évre került át. Nyilván stratégiai jellegű témákkal kell foglalkoznunk az idén, ö, a szegénység elleni harc, az új munkahelyek teremtése, új készségek kialakítása, és jövőre fogunk foglalkozni a mozgásszervi és csontrendszeri problémákkal. Mégpedig az év első felében terveink szerint. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Mi két koordinátor, Lembert asszony és Cimmer asszony szólhat most. Lambert asszony, köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm a biztos úrnak is. Úgy gondolom, hogy amire utaltak, az az, hogy elég nagy feszültség várható a gazdasági és a foglalkoztatási iránymutatások némelyike között, nem utolsó sorban a költségvetési deficitek miatt, ugye hogyan lehet megvalósítani az erőteljes közszolgálatot, a befogadó társadalom bizonyos vonatkozásait, Ugye fontos lenne, hogy a közvetett hatásokat ne szenvedje meg a közszolgálat, hiszen a szegénységeni küzdelemben fontos szerepe lehet. A 2020-as stratégiával kapcsolatban aggaszt engem, hogy továbbra is a növekedés lenne a cél, az elérendő eredmény, nem pedig egyfajta mechanizmus vagy eszköz a növekedés a fenntarthatóságra, meg másokra vonatkozó mutatók is jó lenne, hogyha figyelembe vételre kerülnének. Jó lenne, hogyha szétkapcsolnánk a növekedést és a munkahelyteremtést, a kettő nem automatikusan kötődik egymáshoz a hetes iránymutatásnál például ahol arról van szó, hogy a foglalkoztatást növelni kell. Én nagyon örülök neki, hogy a zöld munkahelyek száma növekedne, szociális innováció, zöld innováció. Ez jól illeszkedik. A négyes irányelv az erőforrás hatékonysággal foglalkozik, kibocsátás csökkentéssel. A múlt évben erős eszáról beszélt ön, szociális alapról, arról, mit ért erősön, és hogyan fogja megvalósítani, hogy tényleg erős legyen, mert vannak aggályok azzal kapcsolatban, hogy újra az államokhoz, tagállamokhoz kerülne ennek a kezelése. A tagállamok nem feltétlenül eléggé felkészültek a monitoringban ahhoz, hogy kezeljék a pénzeket. Köszönöm, Címer úr, aztán Thomas Mann úr, Címer asszony. Ich möchte Szeretnék csatlakozni az ötem szóló hölgyhöz. Osztom az általa feltett kérdéseket. És még ki is terjeszteném mindezt a szegény, az európai szegénység elleni évre. Ez olyan kampány is, ami, ami a tabu jellegét kívánja szétoltatni a szegénységnek. Ugyanakkor nem azt jelenti ez, hogy hozzá kell szó, szoknunk a szegénységhez társadalmainkban, hanem konkrét intézkedéseket kell előrányoznunk, hogy kiirtsuk a szegénységet társadalmainkban. Ezzel összefüggésben érdekel az, hogy hogyan készülnek elő, milyen oktatást, képzést terveznek az Európai Bizottságon részéről, hogy a júniusi csúcsra a kormány és államfők ket rávegyék arra, hogy a kopenhágói világ szociális csúcs nyilatkozatát megvalósítsák, és egy tényleges stratégiát fejlesztenek ki a szegénység ellen. Emlékszünk arra, hogy a tavaszi csúcsra, csúcson Merkel kancellárasszony a Bundestag előtt kifejtette, hogy, hogy a 2020-as stratégiában fellép majd a szegénység elleni a harc le, mert hogy ezek tagállami hatáskörbe eső szociális kérdések nem a unióra tartoznak, mondotta Merkel asszony akkor. Nos, kérdés az, hogy hogyan tudjuk végre mozgásba hozni a kormányfőket a júniusi csúcsra, hogy elfogadhassák ezeket a célokat. Hogyan fogja ön a belga kormány bejelentéseit értékelni, miszerint a belga elnökség konkrét célokat fogalmaz majd meg, többek között, mert a soros elnökség az energiaszegénység ellen, az, alap, az emberek alap eljárás, ellátása ügyében, tehát a fűtés, a főzésre vonatkozó alapvető energia ellátás ügyében. Hogyan tudja ön ezeket a konkrét bejelentéseket egy a belga kormány részéről beépíteni az Európai Bizottság kezdeményezéseibe, tekintettel az indikátorokra is, meg a konkrét intézkedésekre is. Merci. Alors, nous en venons... Köszönöm szépen. Most a frakciók képviselői következnek. Először Thomas Mann úr, rendkívül szigorúak a szervények, egy percben szólhat mindenki hozzá. Tomás Manol. Köszönöm, elnök asszony. Diktálja az időt, rövidre fogom. Biztos úr, felteszem, hogy ön párbeszédet akar folytatni ön velünk, ezt elfogadom, elhiszem. Ám a Lisszaboni, Lisszabon nem működött, most meg egy új koncepció épül fel, ehhez idő kell. Idő ahhoz, hogy az Európai Parlament hangját hallatni tudja a szociális partnereket is be kell vonnunk ebbe a konzultációba különféle területeken, de nem a 2020-as stratégia tárgyában. A polgári társadalmat akarjuk erősíteni, azt akarjuk, hogy egy közös koncepció lehessen ez. Lisszabon azért bukott el többek között, mert a tagállamok nem támogatták az Európai Bizottság javaslatait. Tehát kell, hogy mások is fölvállalják ezt. A felvállalás kapcsán mondom, a szegénység ügyében felmerült, hogy kvótát alapítanak meg az iskolából kiesők számára. Vajon nem arról van ez szó, hogy beavatkozunk a tagállamok hatáskörébe, és ha így van, akkor nem kéne erre figyelnünk. Harmadsorban a tízes számú stratégiai kezdeményezés az iparpolitika területén nem gondolja -e azt, hogy az Európai Uniót újraiparosítja ez az intézkedés? mint biztos. Ezt hogyan látja, hogyan értékeli ezt a lehetőséget? Köszönöm szépen, és köszönöm ezt, hogy ilyen példamutató volt. Ürön asszony, köszönöm szépen. Köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött a szakbizottságunkba, és hogy ilyen nyitottan eszmét cserél velünk. A 2020-as EU stratégiára szeretnék rákérdezni. Én úgy találom, hogy a szociális Európa kibontakozása még mindig nem látszik ebből a stratégiából, a munkahelyteremtés még mindig nem igazán prioritás. Lehet, hogy júniusra az lesz, de mindenképpen el kéne ezt érni. Aztán a szegénységi célkitűzésekről vannak oktatási célok, de nem eléggé hangsúlyosak Azt hiszem, hogy nagyon sok érdekes kezdeményezést tett már ön, csak hogy ugye súlyos válság körülményeit éljük. Fontos, hogy az attitűd megváltozhasson. miért, nem, miért ne hoznánk egy olyan kezdeményezést, ami a 23 millió munkanélkülinek is megoldást jelentene? Az elnök félbeszakítja. Mål blev af, som var i de tidligere guidelines, hvis du lige kan svare på det. Monsieur le commissaire. Biztos úr. Megint csak távirati stílusban. A gazdasági növekedés koncepciója nézetem szerint fontos. Olyan cél, amelyben nem azért hiszünk, mert szerintük a GDP a legjobb indikátor, és a, a növekedés önmagáért való cél, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy ha megvan a gazdasági növekedés, az mutatja, hogy Európa javította versenyképességét a világ többi részével szemben, és jobb lehetőséget teremt mindez arra is, hogy a jólétet erősítsük, munkahelyeket teremtsünk, és a társadalmi integráció esélyeit javítsuk. Úgy gondolom tehát, hogy a gazdasági indikátorok, például a GDP eh, lehet, hogy nem a lehető legjobb indikátor, de mindenki fontos eszköz, amelyel követni lehet a, a gazdaság növekedési, élénkítési és munkahelyteremtési napirend sikerét. Efelől konszenzus uralkodik a bizottságban. Úgy látom, hogy nehéz összekötni a gazdasági növekedés, munkahelyteremtés, különösen a válság végső szakaszában, ahol már a GDP úgy növekedésének is jelei már láthatóak, de ez, ehhez nem kapcsolódik a munkahelyek számának növekedése. Talán egyetlen tagállamban sem. Úgy gondoljuk, hogy a dolog, ez nem azt jelenti, hogy a két dolog szétválna, hanem más fázisban van a két folyamat, egy csúszásról van szó, és keményen kell dolgoznunk minden eszközünkkel, minden szakpolitikai eszközünkkel, a flex security és egyéb politikákkal, mm, támogatásokkal arra kell törekednünk, hogy alkalmazhatóvá tegyük az embereket, hogy ezt a csúszást, ezt a fáziskézést, késést a lehető legrövidebbre vegyük, tehát a GDP növekedés és a teremtés közötti fázis csúszást. Az ESA, hogy hogyan lehet erősíteni az ESA-t, hát nem csak itt, hanem máshol is gyakran beszélek arról, hogy az eszát újra kell izmosítanunk. Nem azért, mert hogy nagyobb pénzek, nagyobb összegek kellenének ebbe az alapba, hanem azért, mert erősen hiszem azt, hogy javítható a működése az alapnak, és nagyon gyors kell lépéseket tennünk, hogy eredményesebben használjuk az ESA eszközeit, jobb értékeléssel mérve azt, és ennek megakadályoznánk, hogy egy, és ezáltal egy, a, javulna az egész működés. A többi alappal és forrással is össze kell igazítani, az ESZ-t, Maestat elnökkel, az IBRD elnökével és az Európai Befektetési Bank elnökével is ezért tárgyaltam, hogy megvizsgáljuk a, az együttműködés lehetőségeit, mert hogy mindez az ESZA pénzügyi képességeit, kapacitását tudná javítani. Szerintem fontos cél ez. Júniusban tervezünk egy konferenciát szervezni, az ESZA jövője címével. Remélem, hogy nagy számban lesznek ott európai képviselők is. Ahogy mondottam, a GDP nem feltétlenül tökéletes indikátor, mégis használnunk kell. Folyik szakmai vita egyébként a szegénységet mérő indikátorokról, meg a szegénység elleni harc mérő számairól. Ez része annak a szakmai párbeszédnek, amely nagyon komolyan folytatunk a, a Szociális Védelmi Bizottságban és máshol is, kétoldalú tárgyalások körében is. Igen, nehéz feladat ez. Első reak, az reakciók szkeptikusak lehetnek egyes fővárosokban, sőt, egyes reakciók egyes fővárosokban bizonyos habozást mutatnak, csak úgy, mint a pénzügyi válság megoldására tett javaslatok során is, mivel nem értették, nem látták át a probléma összetett voltát, sok fővárosban nem ugrottak a lehetőségre. Hasonló a, a társadalmi szociális bajokról szóló párbeszéd helyzete is. Egy sor indikátor dolgoztunk ki, nem csak azok, amelyek a március 3-i bizottsági dokumentumban szerepelnek, ahol a látlag jövedelem 60%-ában húztuk meg a határt, hanem más indikátorok is az enkod verzió, amely nem, amelyet nem kizárólagosan alkalmazunk, és a, az általános anyagi elszegényedés, depriváció mutatója, amelyet a szakpolitikusok gyakran használnak. Aztán gondolkozunk felül is, hogy mérjük a, a munkanélküli háztartások számát. Tehát ezen indikátorok, ezen mutatók körében igyekszünk a legjobb válaszokat, a legjobb alkalmazásokat megtalálni. Bízunk abban, hogyha a politikai akarat érzékelhető lesz, akkor a 2020-as stratégiában erőteljesen lehet tenni a szegénység elleni harcot. A feladat csak az most már, hogy a lehetőleg alkalmasabb indikátorokat megragadjuk. Az iparpolitika melyről Man úr, amelyre Man úr utalt, ez valóban a 2020-as stratégia egyik zászlós hajó kezdeményezése. Én magam erősen bízom abban, hogy elindít ez majd egy új párbeszédet az ipar szerepéről, az iparosítás, vagy az újraiparosítás szerepéről is Európában. Fontos, hogy figyelembe vegyük azokat a tapasztalatokat, melyeket az elmúlt negyed évszázadban szereztünk, a több iparág fejlődésének tapasztalait, és az Európai Bizottság ezen ágazatokkal együttműködve azt hiszem, hogy megfelelően mérlegeli ezeket majd, és így ezzel is hozzájárultunk a munkahelyteremtés szélesebb körű céljaihoz. Azzal egyetértek, hogy jelenleg még nem beszélhetünk szociális Európáról. 80 millió szegény él Európában, és a munka, ha majd a, munka, a munkavállalók 10%-a munkanélküli, mert a, munka, a potenciális munkavállalók 10%-a, és különösen egyes tagállamokban az, az ifjú, ifjúak vagy a fiatalkorúak, fiatalok munkanélkülisége nagyon súlyos probléma, úgyhogy szociális Európára most nem beszélhetünk, de az cél, hogy az európai modell szociális dimenzióit erősítsük, efelől konszenzus uralkodik, és remélem, hogy a 2020 stratégia ebben sikere is visz minket. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr, ismerem a képviselőket, és tudom, hogy azt kérik most tőlem, hogy az ön hozzászólási idejét is korlátozzam. Úgyhogy ez volt az utolsó eset, hogy annyit beszélt, amennyit csak akart. Az utolsó kör következik. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Köszönöm a szót. Remélem, hogy a biztos úrtól elvett időt nekem adja majd, mert négy kérdésem van, négy konkrét kérdésem. Örülök, hogy, és köszönöm, hogy megint itt van velünk, biztos úr. Remélem, hogy az utolsó válaszai is tetszeni fognak nekünk. Mi a helyzet az elbocsátásokkal? elmondta, hogy munkahelyeket kíván teremteni, de hát tudja, hogy munkahelyek meg is szűnnek. Második kérdés, az oktatás. Beszélt az új készségekről, új képzésekről, de mielőtt eljutnánk oda, vannak fiatalok, akik úgy jönnek ki az iskolából, hogy igazából tovább kellene még folytatniuk az iskolát, nem szabadna lemorzsolódniuk. Ami a szegénységet illeti, nem csak a bizottságnál, a parlamentben, de a tanácsban is szó van a szegénységről. Mit tesz a tanács a szegénységgel? Stemrük asszony. Biztos úr, Európának jövő stratégiára van szüksége, és olyan foglalkoztás politikai irányításokról beszélünk, amelyek a munkaerőpiaci politikát céloznak meg. Nem szabad szem előtt a teljes foglalkoztatás távoli célját is. Eléggé nagy a törő célokat kell tudnunk meghatároznunk, és úgy gondolom, hogy a, a ma reggel elfogadott iránymutatások és nem szabad feladni, és az ambíciókat tartani kell. Azt mondotta, hogy minden áron munkahelyeket akar teremteni. Nagyjából így fogalmazott. A munka jövője szempontjából azonban fontos a jó munkahelyek teremtése és a, a, a preker vagy a gyenge minőségi munkahelyek megszüntetése. Nem szabad például a, a kényszervállalkozók körét tovább bővíteni, és egyéb kérdésekkel is foglalkoznunk kell. Nem szabad csak egy oldalról vizsgálnunk a flexicurity eh, kérdéskörében és a munkavállaló képzése tekintetében javítani a helyzet, hanem bizony más keretfeltételeket is kell teremtenünk. Osztja ön azt a gondolatot, hogy a többi tagállamban is új feltételrendszert kell teremteni ahhoz, hogy a flexicurity bevezethető legyen. Köszönöm szépen. Figeridő asszony következik, aztán Pupaki szóró. Figari Dolszony. Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék szólni, mert már említettem a szegénységet, úgyhogy kiegészítésképpen annyit mondanék még el, hogy pillanatnyilag 85 millió ember él a szegénységi küszöb alatt az Európai Unióban. Ez a szám pedig még csak növekedhet, mert 2008. december 30-ai adat az idén kaptuk meg, de 2008-as adat. Úgyhogy ez a helyzet Európában. Úgyhogy nem elég ez alapján azt mondani, hogy a szegénységgel fogjuk felvenni a harcot, hanem meg kell változtatnunk a körülményeket, amelyek kialakították azt. A növekedési stabilitási paktum feltételeihez kell igazítanunk mindezt, mégpedig a társadalom biztosítás keretein belül. A probléma az azonban, hogy ez csökkenő tendenciát mutat, és egyre nő a szegénység. Úgyhogy mikor fogunk már szembenézni a realitásokkal a világban? És nagyobb szociális fenntarthatóságra törekedni. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a bizottság munkaprogramja képezi alapját a kohéziós, szo, ö, ö, szociális kohéziónak, a versenyképesség megnövekedésének. Na most gyakorlatilag arról volna szó, hogy a különböző biztosítási rendszereket megerősítsük az egyes országokban. Például nagyon fontos olyan jogi keretet biztosítani, amely például a munkavállalás, a foglalkoztatottság feltételeit szabályozza. De különbséget kell tenni a független munkavállalók, a bérből és fizetésből élők között de ugyanakkor ö, figyelni kell arra is, hogy mi történik a bevételek legnagyobb részével. Nem akarnám kizárni ezt a kérdést a munkavilágában, csak szeretném tudni, hogy a későbbiek során foglalkoznak-e ezzel a kérdéssel. Elnök, biztos úr, 5-6 percet tudok adni önnek. Köszönöm. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Sajnos nem tudunk megakadályozni minden elbocsátást. A bizottságnak van egy stratégiája, hogy segítsen az átmeneti helyzetben a foglalkoztathatóság kialakítását, és hogy javítson a foglalkoztatottság biztonságán. Vannak eszközei ebből a célból, és további munka is folyik, bár, pillanatnyilag erről nem tudok beszámolni, nevezetesen arról, hogy a szerkezetváltással hogy állunk. De nyilván ez is hatással lesz majd az elbocsátásokra, de hangsúlyozni szeretném, hogy sajnálatos módon ezzel száz százalékban nem tudunk megbírkozni, mert ez sajnos a gazdasági ö, erők alakulásának következtében alakul így, hogy vannak munkahelyek, amelyek eltűnnek, ö, aztán persze vannak olyan helyzetek is, amikor több munkahelyet teremtünk, mint amennyi eltűnik. Sajnos az elmúlt két év folyamán pontosan az ellenkezőjét tapasztaltuk, nyilván önök is nagyon jól tudják ezt. Ami a fiatalokat illeti, azt hiszem, hogy egyértelmű a 2020 Európája ö, keretén belül a fiatalokat arra próbálunk ösztönözni, hogy minél tovább maradjanak az oktatási rendszerben, hogy komolyabb, és hasznosabb képzésben részesüljenek. Nem csak arról van szó, hogy azoknak a számát növeljük, akik egyetemi diplomával rendelkeznek, bár ez is a célok részét képezi, hanem megerősítettük elkötelezettségünket amellett, hogy az általános és középiskolát erősítsük meg. Úgyhogy úgy gondolom, ugyanabban a csónakban evezünk, és ugyanúgy gondolkodunk, ahogyan az első kérdező ezt megfogalmazta. Valószínűleg azt is említettem, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a munkahelyek számát növeljük. Két iránymutatóról van itt szó, az egyik a mennyiségre, a másik pedig a hetes számú, nem, a nyolcas, mondja biztos úr. A munkahelyek minőségét illetően. Illetve tudás alapú gazdaság megteremtése, minőségi munkahelyek biztosítása. Talán ez nem került olyan világosan szétválasztásra az Európa 2020-as stratégiában, a foglalkoztatásügyi iránymutatásokban viszont ugyanolyan hangsúlyt kapnak, kap mindkét terület. Nem hiszük azt, hogy általános receptet adhatunk minden egyes tagállam számára, ellenkezőleg. Ami viszont a, nő, a munkahelyek számának növekedését és a szegénység csökkentését illeti, a tagállamoknak saját testre szabott programokat kell kidolgozniuk mások a problémák Spanyolországban, vagy Hollandiában, az Egyesült Királyságban, vagy Romániában. Úgyhogy nincsen egy megoldás, csak olyan politikák kialakítása létezhet, amelyben aktívan létvesz, részt vesznek a tagállamok is. De ahogy megtapasztaljuk az elszántságot, az elkötelezettséget, tagállami szinten konkrét célokkal készek vagyunk támogatni ezt a programot az Európai Uniós eszközökkel. Igen, fenntarthatóbb szociális ö, körülmények megteremtése a célunk, ezért akarunk, ö, akarjuk csökkenteni a szegénységet, nem csak a munkavállalók körében, úgyhogy ide tartoznak az idősebbek és a gyermekek is. A belga elnökséggel igen szorosan együttműködünk a szegénység, és főleg a gyermekek körében tapasztalható szegénység kiirtásában, ami a szociális fenntarthatóságot, a foglalkoztatottságot illeti, ez a következő generációra is vonatkozik, ami pedig az időseket illeti, szerintem szélesebb körű vita beindítása lesz a cél, majd nagyon sok téma érintése, főleg a az aktív öregedés kérdése, a munkahelyi lehetőségek feltárása az idősebbek számára, mindenki számára, a mobilitás, mint például a, a, a nyugdíjak a átvitte, átvihetőség egy másik tagállamba, de biztos vagyok benne, hogy majd még felvetődnek más területek is. Okay. Alors, euh, Sergio Cofferati, aztán Tussas úr következik. Tessék. Köszönöm, szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, 2010 a szegénység elleni küzdelem éve. A helyzet egyre inkább aggasztó, ahogy Figueredo asszony is idézte, a 2008-as adatok is aggasztóak, de valószínűleg most súlyosabb a helyzet. Következő a kérdésem. Nem gondolja, hogy egy európai minimál jövedelembe vezetése megfelelő eszköz lenne a szegénység elleni küzdelemben? És a bizottság készül-e ilyen intézkedést javasolni? Az önök által elfogadott szöveg nagyon homályos, nagyon általános, jövedelmek védelméről, megóvásáról beszélne. Ez egy szándéknyilatkozat, nem sokkal több. Azt hiszem, hogy konkrét, konkrétabb eszközökre van szükség, és pénzügyi kötelezettségvállalásokra, például minimálbérre az EU szintjén. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tuszasz úr, aztán Kósa úr, Tuszasz úr, tessék. Nos, a bizottság 2010-es munkaprogram jából és az értékelésből az derül ki, hogy az Európai Unió felismerte a különböző egymásra utaltsági helyzeteket és a válság hatásait. Szerintem ezek a mondatok nem igazán felelnek meg a realitásoknak. Itt a munkás családok, hétköznapi családok helyzete egészen más a válság miatt hogyha az Európai Unió és a valuta alap magyarországi, lettországi, romániai felépésére gondol, meg a Görögországból érkező hírekre, akkor tudnunk kell, hogy még generációkon keresztül antiszociális intézkedések fogják sújtani a dolgozókat, a munkavállalókat, és nem csak ez, hanem meghúzzák a vészharangot most sok területen, és dominó effektus fogja hatását kifejteni különböző más tagállamokra, és le kell vonni ebből a következtetéseket. Három, három dologra szeretném felhívni a figyelmet a tisztes biztos úrnak. Az első kettő nagyon rövid megjegyzés lesz. Az egyik. Üdvözlöm azt, hogy ma azt mondta, hogy hatástanulmányokat szeretne készíteni, és ezzel felgyorsítani a jogszabályalkotást. Szeretném javasolni, hogy esetleg megtehetné-e az antidiszkriminációs elvek két évre húzódnak, húzódik, hogy ebben az ügyben esetleg hatástanulmányt késztenének e A második megjegyzésem a zászlóshajó kezdeményezéssel kapcsolatos szeretném javasolni hogy vegyék figyelembe a fogyatékkal élő emberek és az időskorúak kérdéskörét mert ezek nélkül nem lesz megoldás. a harmadik dolog az pedig egy hiányosság aminek a pótlását szeretném kérni aminek az alapjogi charta aminek az alapja ezzel kapcsolatban two thousand and ten es évi munkaterv ben nem emltették a fogyatékossággal élőket. emltették a nőket és emltették a romákat illetve a cigányokat a fogyatékosokat nem. érdemes lenne őket is belevenni és ez nagyon fontos kérdés. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Az utolsó kérdező ebben a körben Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak az ismertetőért és a pontosításokért is. Teljesen egyetértek azzal, hogy a 2010-es év nagyon fontos év, hiszen a szegénység elleni küzdelem éve. Ugyanakkor ez az az év, amikor megvetjük az alapjait a 2015 2020-as EU munkaerőpiacnak. Tisztelt biztos úr, szeretném felhívni a figyelmét egy konkrét aspektusra. Románia és Bulgária Hm, három évvel ezelőtt csatlakozott az EU-hoz, és tudom, hogy a, a mi modelljeink, programjaink a munkaerőpiachoz való alkalmazkodásban különböznek de tudom, hogy a korlátozásokkal is foglalkozni fog ön a munkaerőpiaci korlátozásokkal, amelyek fennállnak még kilenc EU tagállamban, és amelyek a román és bolgár munkavállalókat sújtják. Azt szeretném kérni, biztos úr, a párbeszédben, amit folytat a tagállamokkal, illetve a bizottság munkacsoportjaiban, illetve a tagállamokkal való kapcsolataiban foglalkozik-e majd ezekkel a korlátozásokkal, amelyek Romániát és Bulgáriát sújtják, és a, ez a két ország, tehát 2007. január 1 csatlakozott. Biztos úr, 5 percben kérem, hogy válaszoljon. Látnunk kell, hogy ez a válság pénzügyi, gazdasági válság, ami életünkben először fordul elő, nehéz értékelni, hogy hogyan tudnának normál körülmények között működni az intézmények. Sajnos ez a válság hónapról hónapra újabb és újabb meglepetéseket és kihívásokat hozott. Világos, hogy sem az Európai Unió, sem bármilyen nemzetközi szervezet vagy nemzeti kormány nem volt eléggé felkészült. Ezt figyelembe kell vennünk, de úgy gondolom, hogy mostanra fel tudtuk mérni, hogy mennyire méreható a válság, mennyi munkahely veszett el, és melyek a szociális következmények. Ezért hangsúlyozzuk ennyire a zászlós hajó vagy flagship kezdeményezéseket és a 2020-as számokban kifejezett célkitűzéseket. Teljesen egyetértünk, azokkal az észrevételekkel, miszerint amiről most döntünk a válságból való kilábalással kapcsolatosan, az hosszú távra is meghatározza a szociális kilátásokat. A következő tíz évre mondjuk vannak olyan területek, ahol már is vannak erőteljes eszközeink, intézkedéseink, és vannak olyan területek, ahol folytatjuk a tagállamokkal együtt az intézményes keretek kialakítását az elkövetkező évekre nézve. Vannak olyan területek is, ahol értjük, hogy a szubszidiaritás marad a főszabály. Ez a helyzet például a minimálbér, a minimáljövedelem terén. Persze véleményünket kifejezhetjük ezzel kapcsolatban, és én mindig azt mondom, hogy ahol van bér, annak pozitív a hatása, de reálisan a tagállamokra nem erőltethetünk rá semmit ezen a területen. ami a fogyatékkal élőket és munkaerőpiaci helyzetüket illeti. Úgy gondolom, hogy ez kulcsfontosságú szerepet játszik a hetes guideline munkára vonatkozó részeiben. 75%-os az a szám, amit említettem, de pillanatnyilag politikai párbeszéd folyik annak érdekében, hogy a célkitűzéseket elfogadjuk. Természetesen tudjuk, hogy 75%-ot soha nem tudunk elérni, hogyha bizonyos csoportokon belül nem növeljük a foglalkoztatottságot. Ez vonatkozik a nőkre, az idősekre és a fogyatékkal élőkre is a szociális alap felhasználására is van példa, a fogyatékkal élők hozzáférésének javítására, az akadálymentesítésre, diszkrimináció elleni küzdelemben, Vivian redinggel, együtt fogok eh, működni, eh, hogyha eh, ilyen súlyos hiányosságot tapasztalunk, hogy kihagyják a fogyatékkal élőket, akkor feltétlenül szorosan együtt fogunk működni, illetve a Bécsi Alapjogi Ügynökséggel is amit az idén meg kívánok látogatni. a munkavállalói tilalmak fokozatos felszámolása. Ugye Románia és Bulgária esetében meg kell próbálni meggyőzni a tagállamokat, hogy megvan az előnye a munkavállalók szabad mozgásának. A Frankfurter Allgemeine Zeitung nagyon erős kifejezéseket használt ezzel kapcsolatban pénteken, és az ideiglenes intézkedések jövőre lejárnak a többi új tagállam esetében, és akkor egy alapos hatásvizsgálatot fogunk végezni, és megpróbáljuk meggyőzni a tagállamokat, hogy Románia és Bulgária esetében is fel kellene számolni ezeket a korlátozásokat, mert amikor Németország és Ausztria megszünteti ezt a korlátozást, minden valószínűség szerint semmilyen súlyos hatása nem lesz ennek. Köszönöm szépen. Gönc asszony, aztán Morán asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Biztos úr, két konkrét kérdésem lenne. Az egyik inkább emlékeztető vagy kívánság lenne. Amikor a mikrofinanszírozási eszközről tárgyaltunk, akkor az összeg egy részét a progressből vettük. Ez pedig az egyik olyan intézkedés vagy eszköz, ami a kezünkben van a különböző stratégiák végrehajtására. A bizottság egy írásbeli nyilatkozatot tett, nevezetesen, hogy a jövő évi költségvetéshez a 2011-12-es, 13-as költségetésre 20 milliós visszatérítési lehetőséget fog biztosítani a, bro- a progresszből. Szeretném, hogyha megerősíteni, szemmel követni azt, hogy mi történik a, a tárgyalások során a jövő évi költségvetés vonatkozásában. A másik kérdés, a hatástanulmány többször is említette hogyha csökkenteni akarjuk a szegénységet, ennek a egyik legfontosabb hatása az lenne, hogy a kohéziós alapok milyen hatással lehetnek a romák helyzetére Közép-Kelet-Európában, de nem csak ott. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy terveznek-e valamilyen konkrétabb intézkedéseket, mert ez egy ilyen nagyon fontos. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony, Mora asszony. Biztos úr, mindenki fel akarja venni itt a harcot a szegénység ellen, mobilizálni akar mindenkit a foglalkoztatottságért. Ön konkrétan említette, hogy több diákra lenne szükségünk. Engedje meg, hogy megkérdezzem öntől, hogy önök mit terveznek annak érdekében, hogy azok a diákok, akik egyetemisták, jobb eredményeket érjenek el. Ma ugyanis 40%-a a fiataloknak úgy hagyja el az egyetemet, hogy a második év végén nem rendelkezik diplomával. Tehát két év után abba hagyják a tanulást. Úgyhogy láthatjuk, hogy a diákok sikeressége rendkívül fontos, hogy aztán beilleszkedhessenek a hivatásos életbe. A bizottságnak milyen tervei vannak ezen a téren? Köszönöm. Elnök, Jászov Szecka asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr. re nagyon sok tervet sorolt fel, és tudom, hogy könnyű tervezni, nehéz végrehajtani. Ezért azt szeretném megkérdezni öntől, hogy milyen eszközöket, milyen ö, intézkedéseket tekint prioritásnak, főleg ö, az oktatási rendszerek javítása céljából a tagállamokban. A nyílt koordinációs rendszer például milyen szerepet fog játszani a szociálpolitika terén? Milyen nemzeti terveket vár a szociális beilleszkedés terén? Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, ön a munkaidő irányelv kérdését állított a jelentések középpontjába. Egyetértek ezzel az állásponttal, és különösen azt üdvözlöm, hogy konzultálnak a szociális partnerekkel Európában e kérdésről. Első kérdésem, vagy a legfontosabb kérdést e témakörben, az opt-out szabályozást miért nem vette be a konzultáció témakörébe? Második kérdésem, tegnap a sajtó idézte önt, miszerint a szeretné tevékenységek középpontjába helyezni a munkaidő maximálását Európában. Van valami konkrét eredmény ennek a törekvésének, már be tud számolni? Harmadsorban Steinbrück képviselőtársam kérdésére, miszerint a fenntartható ö, szükségessége ö, mennyiben fontos, erre nem reflektált, kérem tegye meg Steinbrück képviselőtársam nevében is. Kérem ezt. Remélem, hogy biztos úr emlékszik rá, hogy Steinbeck azt, hogy melyik kérdésre kell válaszolnia. <laughs> Uh, Nos, ami a mikrofinanszírozást illeti, a jó hír az, hogy a költségvetés tervezetben, amit ma fogadott el a bizottság, van megfelelő márzs Úgyhogy ezt az ígéretet figyelembe vették az 1A fejezetben 67 millió eurós márzs került itt kiutalásra erre a ígéret teljesítésre. Eredetileg ez 20 millió volt. Ami a roma programok finanszírozását illeti, nyilván a kordobai csúcson ez is szóba került néhány héttel ezelőtt, és a szociális alapok és egyéb alapok, a regionális fejlesztési alapok is ö, részt kell, hogy vegyenek a különböző roma közösségek támogatásában, illetve az oktatás megerősítésében a romák körében. Mind a mellett szeretnék rámutatni arra a tényre, hogy etnikai alapokon történő alapok kijelölése talán nem a legjobb megoldás. Úgy kell kijelölni ezeket az alapokat, hogy támogassák a roma közösségeket. Inkább ezt a megoldást választjuk, mert ez egyértelmű prioritás. Hiszem, hogy ez a csúcs, amelyen Redding biztos asszony és én is részt vettünk, jó kezdeményezésnek minősítette a kommunikációt, és ennek alapján támogathatjuk a további roma integrációs programokat. Nyilván ez is része a szegénység csökkentési programoknak az adott érintett országokban. Itt főleg öt tagállamot érint Volt egy pár kérdés, amit Vasziliu biztosan kell megosztanom. A képzés, az oktatás egyetemen az a terület, ahol mindketten érintettek vagyunk. A felsőoktatásban való nagyobb részvétel, nagyobb számú részvétel azt jelenti, hogy nyilván a válság azt eredményezte, hogy a jobb képzettséggel rendelkezőek nyilván megtarthatták munkahelyüket. Úgyhogy egyértelmű a különbség olyanok között, akik élete azon múlik, hogy milyen képzettséggel rendelkeznek, illetve azok között, akik abba hagyták a tanulást, mielőtt befejezték volna az utolsó két évet. annak ellenére, hogy az egyetem vagy a főiskola ugyanolyan minőségű képzést biztosít, végül is azonban a számok törvénye azt mutatja, hogy ha többen vesznek részt a felsőoktatásban, akkor nagyobb az esélyük arra, hogy megtartsák a munkahelyüket, illetve újat találjanak abban az esetben, hogyha a munkanélküliek válnak. Ami a munkaidőt illeti. Azt mondtam a sajtónak, és azt gondolom, hogy ez is jelent meg, hogy folyamatos racionális alapja van annak, hogy a munkaidőről ö, jogalkotás szülessen ö, munkavédelmi szempontok miatt. A szociális partnerekkel való konzultáció korai szakaszában vagyunk még, úgyhogy túl korai lenne még bármit megjósolni az eredményekről. A konzultáció még folyik, úgyhogy nem tudjuk még, hogy milyen javaslat lesz a vége. Az opt-out nem volt expliciten felmerülő kérdés, de nem is zártuk ki a tárgyalási témák közül a szociális partnerek között. Bizonyára önök is hallották már, hogy én is említettem, hogy alapvetően nem az a lényeg, az alapvető javaslatnak, hogy melyik azok az országok, amelyek opt a vagy sem, hanem olyan jogszabályokat szeretnénk javasolni, amelyek a legtöbb tagállamban alkalmazhatók. Fentarthatóság. Erről is volt már szó. Összevetve az állandó, illetve ideiglenes szerződéses állapotokat. Én azt mondtam, kiegészítve a korábbi válaszomat, hogy a fiatalok esetében az kell, hogy a célunk legyen, hogy csökkentsük az ideiglenes szerződések számát, mert az európai fiatalok túl sok időt töltenek a diplomaszerzés, végzettségszerzés, illetve az első munkahely megszerzése között. Olyan terület ez, ahol támogatni tudom azt a kérést, hogy a fenntarthatóságot gyorsabban érjük el. Köszönöm. Köszönöm. Biztos úr, Cassus úr megpróbált több kérdést feltenni, írásban is benyújtott kérdéseket, és erre is válaszolt ön, ez nagyon jó. Deli asszony, aztán Harkin asszony. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött. Több kérdésem is van, több rövid, gyors kérdésem. Az előbb azt mondta ön, hogy munkahelyeket kell teremteni, hogy a munkanélküliséget felszámoljuk. Úgy gondolom, hogy először is a szakképzésbe kellene befektetni, hiszen így lehet a holnap munkahelyeit előkészíteni. Egy példa a klímaváltozással szemben, ugye nagyon sok üvegházhatású gáz bocsátunk ki, annak érdekében, hogy új fajta épületeket építsünk, új fajta kőműves képzésre, építészképzésre, stb. van szó, egészen új vertikumok jönnek létre, ez az első dolog. A második munkahelyteremtés fenntartható munkahelyeket kell, hogy eredményezzen, de ön azt mondja, hogy a növekedés, amiről szám, mit jelent a növekedés? A növekedés versenyt jelent, vagyis azt, hogy nyomást gyakorolunk a munkavállalókra, stresszesek lesznek a munkahelyek, munkai ártalmak keletkeznek. Mit kell akkor tenni, felkészíteni a menedzsereket, hogy legyenek kedvesebbek? Nem, minden kritériumot figyelembe kellene venni. Az utolsó kérdés pedig a szegénység elleni küzdelemre, kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozik, vagy a marginalizáció ellen. Ugye a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek, hogyan hogyan fogja ön megoldani ezt a szakadékot, és József Stiglitz mutatóit használja -e majd. Köszönöm szépen, Harkin asszony, aztán Schröter asszony. Harkin asszony először. Köszönöm, elnök asszony és üdvözlöm a biztos urat, nagyon örülök, hogy a fiatalokat is bevonó munkahelyteremtési programot kíván megvalósítani, mert időnként az az érzésem, hogy az EU és a tagállamok a pénzintézetek rendbetételével vannak csak elfogalva, és megfeledkeznek a hétköznapi állampolgárokról és a munkahelyekről. Egy olyan országból jövök, amely úgy tűnik, hogy ezt csinálja, pedig szerintem nagyon fontos, hogy az EU mondani valója erőteljes legyen, vagyis, hogy az EU igenis foglalkozik az emberekkel és a munkahelyekkel. Jim Lambert azt mondta, hogy a növekedés nem lehet végcél, inkább mechanizmus legyen. Ön azt mondta, hogy a GDP növekedése és a munkahelyteremtés között van összefüggés. Hm, ön azt is mondta, hogy az ember életében egyszer fordul elő ilyen válság. Mindenképpen foglalkozni kell hm, ezzel a lemaradással, a válságból való kilábalás közepette itt a kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelvről is szeretnék rákérdezni, mert több bírósági ítélet is mondja, hogy meg kell változtatni. Ön zöld könyvet kíván készíteni a nyugdíjakról, ez nagyon üdvözlendő. Végül egy utolsó észrevétel, az elnök asszony félbeszakítja a leg... következő kérdés majd legközelebb feltelt, és Rötter asszony következik. Köszönöm szépen. Megpróbálom rövidre fogni. Tudom, hogy ön biztos úr jelen pillanatban egy dokumentumon dolgozik, a Zöld Munkahelyek címmel. Engem az érdekelne, hogy ebben az anyagban hogyan írja le az átalakulási transformációs folyamatokat, és mik ott a célok. Második gondolatom. Az ESA kérdéséhez szeretnék visszatérni. Egy munkacsoportban dolgozom, ahol a DG régió javaslatait tárgyaljuk, és úgy érzékeljük, hogy nagy ellentmondások érzékelhetők a jövő elképzeléseiben, mert az eszát ön a foglalkoztás politikai irányítások támogatására szeretné felhasználni, és ezáltal a többi jogalapra támaszkodna, és nem a kohéziós közés középpontot valló jogalapra támaszkodna. Elsősorban ezt hogyan látja ezt a distinkciót ön? Köszönöm szépen, utolsó hozzászól Hidrevszkály asszony. Köszönöm, elnök asszony. Tudom, nem könnyű a nevemet kiejteni, de ő nagyon sikeresen tette. Az ESZA és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szeretnék kérdezni. Én tagja vagyok ennek a munkacsoportnak, és néha eléggé misztikusnak tűnik ez az eljárás számomra, sőt aggasztónak. Nevezetesen a kifizetési hitelek az Európai szociális, Szociális Alapban arra használódnak fel, hogy a globalizációs alapba utaljanak át alapokat. Legalább tíz ilyen átutalást láttam már, és a kérdésem az, hogy az európai szociális, szociális alapot miért kifizetési forrásnak használják fel? És milyen másfajta felhasználási lehetőségek vannak még ezen a téren? Köszönöm szépen. Well, the last, which is a technical... Uh, uh... Köszönöm szépen. Ahogy ön is tudja, a globalizációs alap eléggé friss eszköz. Az volt a megoldás, hogy néhány évvel ezelőtt gyakorlatilag nem volt saját költségvetése a globalizációs alapnak. Úgyhogy olyas valami ez, amin tényleg el kell gondolkodnunk, el is gondolkodunk, hogy saját jogán állapíthassa meg költségvetését, és ne kelljen ilyen relatíve komplikált módon eljárnia. Mind a mellett mivel jól működött, eddig lehet, hogy inkább annak ellenére, hogy ez komplikált folyamat, mégis fenntartanánk ezt a fajta megoldást. Ez azt jelenti, hogy a szociális alappal megmaradna az a kapcsolat, amit ön is elmagyarázott. A Most, ami a bankok finanszírozásának prioritását illeti, illetve az erről való prioritás áthelyezést a munkahelyteremtés felé. Nos, általánosságban a válság különböző szakaszairól beszélve nem tagadhatjuk, hogy a bank szférát meg kellett szilárdítani, mégpedig a tőkésítés segítségével. Sajnálatos módon a kormányok és nemzetközi szervezetek ezt nem kerülhették el, ha csak nem kockáztatják a teljes összeomlást. De azt hiszem, hogy ezen már túl vagyunk, és most már a munkahelyteremtést kell elsődleges célunkként megfogalmaznunk. A bizottság ezért is jelentett be több kommunikációban ilyen jellegű célokat, de ugyanakkor terveznünk kell a fiskális konszolidáció terén is. Úgyhogy ma már nem probléma az, hogy közberuházások segítségével, nagy léptékű közberuházások segítségével finanszírozzák a bankokat, és munkahelyet is teremtenek abban az időben, amikor a fiskális konszolidáció nagyon fontos pontja a napi rendeknek. Ahogy önök is láthatják a gazdasági iránymutatásokban. Ami a zöld munkahelyeket illeti, egyértelműen olyan terület ez, ahol bejelentéseket tettünk, nyilván lesznek sajnálatos módon olyan munkahelyek, amelyek el fognak tűnni, de az energetikában, a mezőgazdaság területén, az autógyárak területén, sőt, nagyon sok más ágazatban is teremthetünk új munkahelyeket, illetve zöldíthetünk munkahelyeket beruházások segítségével. Megint csak utálnék az Európai Beruházási Bankkal folytatott tárgyalásaimra a koordináltabb jellegű megközelítésre. És a belga elnökségnek is célja ez, az ilyen jellegű politikák kialakítása. Úgyhogy erőteljes részlet ez, a részleteket még majd ki kell dolgozni az elkövetkezendő hónapok során. Lin asszony, Harkin asszony említették a gondozókat. Részben a zöld könyvvel kapcsolatos vitából e, emelkedik ki ez a téma. Itt egy, végül is nem ö, nyugdíj kérdésről van szó, ö, de az időseket érintő kérdésről a zöld könyvben, és ami abban a dokumentumban, amit demográfiai paktumnak nevezünk. Itt megint csak munkahelyteremtésről van szó, illetve arról, hogy jobb politikákat alakítsunk ki a szociális gondozás terén. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenre válaszoltam. Mi az autonomiáról kérdezett? Vagy a kohéziós politikáról? Tehát szabályozási autonómiáról beszélünk az ESZA tekintetében, világosá téve azt, mi ennek a célja. Ugyanakkor nem gondolom, én legalábbis személyesen, hogy ez ESZA teljes mértékben leválasztható volna más pénzügyi eszközökről, sőt, abban hiszek, a biztos társaimmal is megbeszélem rendszeresen ezt a kérdéskört, hogy a kohéziós politikán egy átfogó feladatrendszere van, a strukturális alapok eszközrendszerével összekapcsolva, és ezen belül lehet bizonyos pénzügyi eszközök tervezésének némi autonómiát adni, mert a sajátságos célokat is szolgálnak, és ehhez kell egy bizonyos típusú szabályozás. De szorosan együtt működünk, hiszen közös érdekeink vannak, a siker is ilyen közös érdek, és ehhez koordinálni kell ezen alapok működését és végrehajtását és a teljes leválasztás révén erre nem volna lehetőség. Monsieur le commissaire, merci beaucoup. Biztos úr, nagyon köszönöm. 23 kérdésre válaszolt, Ponciáterozás és te asszonyok csalódottak is itt, bár már negyed órával túlléptük az előzetesen megállapított időtartamot, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Lehet protestálni, de már negyed órával túlléptük a rendelkezésünkre álló időt. Nem halljuk sajnos a hozzászóló elnézést. Oké. Okay. Oké, okay. don't lose time, don't lose time, please. Kérem, ne vesztegesse az időnket. Elfogad egy fél perces kérdést a két úrtól, illetve a höltől. Poncester Rose fél perce van, és aztán Penkevics, te asszony. Elmondaná, hogy olyanok, akik nem jelezték, hogy kérnek, időt nincs a listán, én meg akit kap, lapátolok, eh, vagy mit egy szélmalom mutogatok, eh, nem kapok szót. No, konkrét, kérdésem konkrétan a szociális, az általános érdekvezetői szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Vitatkoztunk már erről, biztos úr. Én vagyok a szerzője a jelentésnek, e szakbizottság nevében. Azt szeretném tudni, hogy ön hogyan látja ezt a kérdéskört. Támogatja-e az általunk követett választ, vagy nem? Si, Köszönöm szépen, de Rozasz úr, de sajnálom, sem én, sem a titkárság nem látta, hogy szeretett volna hozzászólni. Blinkevics te asszony. Nagyon rövid leszek. A biztos úrtól szeretném tudni, hogy hogyan tudja biztosítani a minőségi munkahelyeket a szegénység csökkentése céljából, és mi a helyzet a szociális alapok tisztázalakának felhasználását, illetően a fiatalok alkalm foglalkoztatottságára. Ezen kívül a zöld könyv a magán nyugdíjpénztárok erőteljesebb szabályozását célozza meg, mert nagyon fontos, hogy a jövőben fontosan foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm szépen, távirati stílusú válaszok. Yes, yes, yes, yes. Uh... Nagyon távirati stílusban. Igen, igen, igen, igen. Igen, a zöld könyv a jobb szabályozásra utal, Barnier biztos az egyik szerzője, Rén biztossal és jó magammal együtt. Egy alapvető fontosságú aspektus. 10%-ról nem tudok. Én a statisztikák szerint úgy tudom, hogy 30%-át fordítják különböző módokon fiatalok megsegítésére a szociális alapnak Nyilvánvaló, hogy a színvonalas foglalkoztatásra egy konkrét guideline vonatkozik, de még sok lehetőségünk lesz ezt megvitatni. Ami az általános érdekű szociális szolgáltatásokat illeti, igen, én értem ennek a jelentőségét, és nagyon nagyra értékelem de rossz a úr munkáját. Hm, az a helyzet, hogy kezdeti szakaszában vagyunk ennek a reflexiós folyamatnak. Barcelonában lesz egy konferencia, ami szintén kötődik ehhez a témához. Júniusban a konferencia után meggondoljuk, hogy hogyan lehet tovább lépni. Egyértelműen egyetértünk, hogy fontos a színvonal, fontos a szociális szolgáltatások hozzáférhetősége, viszont ugyanakkor korábbi válaszomban az adókonszolidáció időszakáról beszéltem, ez nyilvánvaló kihívás a szociális szolgáltatások, általános érdekű szolgáltatások számára. E kihívásra fogunk összpontosítani, és akkor biztos, hogy együtt előre tudunk lépni. Szeretnék köszönetet mondani eh, e lehetőségért, hogy vitát folytathattunk ma és eh, eh, mindenképpen nagyon jó libe napot kívánok a hét végére, a nap jó lezárását. Nagyon jó gyakorlat alakult ki, hogy ön ellátogat ebbe a szakbizottságba. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, hadd javasoljam, hogy azonnal térjünk át a napirendünk hetes pontjára, Hadd javasoljam, hogy a 7-es és a 8-as pontot együtt tárgyaljuk, hiszen egy eh, szóbeli kérdésről és egy határozattervezetről eh, beszélünk, illetve állásfoglalás tervezetről a 2020-as eh, stratégia vonatkozásában, amiről holnap kell ugye megnyilvánulnunk. a májusi plenárison fogadnák el az állásfoglalást a többi horizontális dokumentummal együtt, amelyek a többi szakbizottságtól származnak, akik szintén tettek kezdeményezéseket. Lin alelnök asszony két módosítót nyújtott be a parlament kötelezettségvállalásának megerősítése céljából úgy gondolom, hogy olyan módosítók ezek, amelyeket támogatnunk kell, ami magát az állásfoglalást illeti. 56 módosítót nyújtottak be, a legtöbb erősíti az állásfoglalás valamelyik aspektusát, konkrétan a fiatalok, a fogyatékkal élők, az eddig alkalmazott munkamódszerek vonatkozásában, eddig ugye e, nyílt koordinációs módszert alkalmaztuk, Vizotó asszony módosítója a KKV-kre vonatkozik, és a ö, e, tanulási ö, e, gyakornoki folyamatra. Ö, nincs gondom a módosítók nagy többségével, kompromisszumokat alakítottunk ki, Kebnors úrnak a módosítója viszont problémás, ugyanis a foglalkoztatás vonatkozásában azt javasolja, hogy az államháztartási, illetve ö, adósság helyzettel is foglalkozunk, illetve töröljük a szövegből a szegénységi célkitűzést, illetve a teljes foglalkoztatás helyébe magas foglalkoztatási rátát írjunk be. A benyújtott módosítókra megadom önöknek, hogy milyen szavazást ajánlok. Természetesen szívesen folytatok vitát bármelyik kollégával. Őri úri a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én csak meg szeretném ismételni, amit korábban mondtam, hogy a néppártnak nincs kifogása a kérdés ellen, de ellenezzük az írásbeli határozati javaslatot. Amennyiben ez mégis meg fog történni, nyilvánvalóan ellene fogunk szavazni, és nem véletlen. Ez az oka annak, hogy nem nyújtottunk be módosító indítványt sem. Ez szándékos volt. Még egy mondat hozzá magyarázatképpen én azt gondolom, hogy az egész eljárás, ami a 2020-as stratégia kapcsán történik, az mélyen megalázó a parlamentre nézve, abszolút nem respektálják a parlamentnek a jogait, nyomás alá helyeznek minket, mi pedig kapkodunk, és nem elég, hogy a, a, a parlament határozatot fogad el, nem elég, hogy a pártok dolgoznak rajta, és határozati javaslatokat fognak kiadni, most még elkezdjük a bizottságot is. Az lesz, hogy nyomás alatt a parlament össze-vissza fog beszélni, ez lesz a képe, egy kaotikus kép lesz a végén. Ezért elvi ö, ö, ö, alapon nem értünk egyet, hogy határozatot hozzunk e, ebben a kérdésben. Látom, hogy nem, nem, elé mennek, nem e felé mennek a dolgok, de ezt mindenféleképpen el akartam mondani. Köszönöm. Monsieur Szerkász. Thank you. Szerkász úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. a legnagyobb tisztelet jegyében, Őri úr irányában mondom, hogy egy kicsit még gondolkoznia kellene ezen a kérdésen. Én egyetértek azzal, amit mond. Teljesen igaza van, amikor azt mondja, hogy furcsa szerepbe került a parlament, ez a stratégia tíz éven keresztül befolyásolja majd Európa jövőjét, és ugyanakkor nagyon nagy nyomás nehezedik ránk az időzítésnél, a menetrendnél. A frakció dolgokban el kell gondolkodnunk ezen. Ugye a foglalkoztatás néhány bekezdést mindenképpen megérdemel. Ugyanakkor ez a stratégia, a 2020-as stratégia annyira fontos, hogy jobb, ha konstruktív a parlament, és legalább hallatja a szavát, így legalább megmutathatjuk az európai polgároknak, hogy 80%-a az európai családoknak aggódik a foglalkoztatás miatt, és ebben az esetben talán ne ragadjunk le az eljárási problémáknál éppen most beszéltünk a foglalkoztatási biztossal is, úgy gondolom, hogy az EPP-nek felül kellene vizsgálni a, az álláspontját, mert az egész parlament számára fontos, hogy hallassuk a hangunkat. Elnök, köszönöm, Harkin asszony. Köszönöm, elnök asszony. Kevés hozzátenni valóban. Nagyrészt támogatom az előttem mondottakat. Egy-két módosítóról mondható a Milán Kavana a módosítója, amit nem támogattunk, a 15-ös számú, amely szerint az Európai Uniónak főleg magasan képzett munkaerőben van szüksége, ez rendben van. A 9-es módosítóban a fő célja a 2020-nak, ezt törölnénk, fő cél helyett fontos célt írnánk, ennyi lenne a változás. És végül azt is kértük, hogy részenkénti szavazást legyen a 33-as módosító kapcsán, ahol egy európai ifjúsági garancia létrehozását kérjük, amit elviekben támogatunk, ilyen gyakornoki helyek megnyitásával, ám a négy hónapos határidővel gondunk van, mert ez túlzottan előíró jellegű, túl sok gondot jelent a végrehajtása a tagállamok számára. Az első részt tehát támogatnánk, a másodikat nem. Úgyhogy egész évben egy-két kivétellel a módosítókat támogatjuk. Köszönöm szépen, van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Parancsoljon! A zöldek nevében szeretnék szólni. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon jó jelentést. Szerintem nagyon fontos. Szerkesz úrral egyetértek rá kell mutatnunk a véleményünkre, és azzal is egyetértek, amit Őri úr mondott, hogy kicsit zavaros volt, de annak ellenére a mi szakbizottságunk véleményeit kell erőteljesen képviselnünk. Támogatom. A zöldek 20 módosítót adtak be, nem azért, mert az állásfoglalás nem tetszik nekünk, hanem azért, mert olyan sok a mondani valunk, amivel ki szeretnénk egészíteni. Nem akarok részletekbe bocsátkozni, csak röviden szeretnék a, a fiatalok garancia alapjáról beszélni. A tagállamok a korai stádumban a négy hónappal már egyetértettek, úgyhogy ez csak folytatása lenne ennek, úgyhogy ezért fogalmaztunk így. A szóbali módosításban némi módosítást szeretnék, de majd ezt meglátjuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. De Rózes úr, parancsoljon, nagyon szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, most végre elmondhatom azt, amit már korábban akartam. Köszönöm. A bizottsági javaslat 2020-as időszakra vonatkozó ö, tartalmát illetően az aggályom az, hogy a megközelítést illetően platformot akarnak létrehozni a szegénységgel való küzdelemben, mégpedig úgy, hogy a növekedés és a munkahelyteremtés segítsen ebben. És ez valahogy megfordítja a sorrendet. A bizottság a szociálpolitikát tulajdonképpen nem úgy tekinti, mint a növekedéshez való hozzájárulást. hogy a gazdaság ilyen módon növekedhet, mégpedig fair és igazságos módon. Ezt szerettem volna kérdésként megfogalmazni a biztos úrnak, hogy hogyan biztosíthatjuk azt, hogy legalább az általános érdekű szociális szolgáltatásokat megvédhessük. Minden írásbeli ö, nyilatkozat nélkül nekünk felelősségünk van itt a parlamentben, és úgy gondolom, hogy ez az alapvető kérdés, az, hogy a bizottság félreértett alapvetően azt, hogy a jelenlegi válságot hogyan fogjuk kezelni. A biztos úr elmondta, hogy a jelenlegi válságra még nem volt példa. A gond az, hogy több millió európai egész életében szegénységgel kell, kell, hogy szembenézzen majd. És aztán egyszer csak majd meghalnak. Úgy is születtek, és így is fognak meghalni. De úgy tűnik, hogy egyetlen egy projektből nem voltuk le megfelelő következtetés, hogy ezt hogyan kezeljük. Elnök, köszönöm szépen. Kedves kollega, egy konkrét szóbeli módosítót szeretne esetleg benyújtani holnap a bizottságnak? Jó, hát akkor köszönöm szépen. Türingen asszonynak azt mondanám, amit a módosítók ismertetésekor már mondtam. A javasolt módosítókat lényegében tudom támogatni. Szeretném Őri úrnak azt válaszolni, hogy értem az aggáját, egyértelműen azzal kapcsolatos ez, ami az ön saját jelentését illeti, és ami jogalkotási jellegű, és a szakbizottság területéhez tartozik, és ez egy nagyon fontos jelentés. Egyébként mi hoztuk a kezdeményezést, ami lehetővé teszi a parlament számára, hogy jó feltételek, vagy legalábbis kevésbé rossz feltételek között dolgozhasson, és fogadhassa el az önjelentését a foglalkoztatás kapcsán. Koordinátorok kétszer is beszéltek erről a mechanika az idén így működik a parlamentben, ez egy stratégiai év. Ugye most fogadták el ezt, vagy fogadják el ezt a híres stratégiát, elég frusztráló, kaotikus a dolog, a parlament álláspontjának kialakítása különböző elnöki értekezleten valósult meg, cikcakban, ha fogalmazhatok így. Ez a munkamódszer nyilván nem a legkívánatosabb. Az új bizottság munkába állása határozta meg az év első hónapjait, a többi célkitűzés, többi munkaterület kicsi elhanyagolásra került, úgyhogy a 2020-as stratégiát a parlament nem tudta rendesen megvizsgálni. A koordinátorok többsége azért úgy gondolta, hogy a foglalkoztatási szakbizottság a lehető leghorizontálisabb módon mégiscsak mondja el a véleményét erről a bizottsági stratégia javaslatról, amit 2020-ra ugye készítettek és ami gyakorlatilag elfogadottnak tekinthető most a realitások miatt úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben azt kell megvizsgálnunk, hogy pillanatnyilag mi a leghatékonyabb. Akkor is, hogyha korábban nem ez volt a véleményünk most a foglalkoztatási szakbizottságnak egyetlen lehetősége van a szóbeli kérdés benyújtása, illetve az állásfoglalás elfogadhatása. Nyilván nem ideális, messze nem a legjobb megoldás ez, de ez lehetővé teszi, hogy olyan pontokon, amelyek az önjelentése számára is fontosak, már most tavasszal elmondjuk a mondani valónkat. Olyan dolgokban, amikről beszéltünk a biztos úrral, és olyan dolgokról, amelyek konszenzus tárgyát képezik ebben a szakbizottságban. Például szegénységelni küzdelem célkitűzései, foglalkoztatási tétek, például a fiatalok helyzete, és azt gondolom, hogy egy olyan fontos frakció, mint az EPP, jó lenne, hogyha csatlakozni tudna ehhez az eljáráshoz. Reméljük, hogy alszik rá egyet, és holnap már azt fogja mondani, hogy önök is hajlandóak a politikai mondani való kifejezésre jutatásában részt venni, ahelyett, hogy ugye egymással küzdünk. Őri úr szeretne válaszolni? Öné a szó. Igen, a az a probléma, hogy attól tartok, hogy ez ezentúl is így lesz. Nem egy rendkívüli eljárásról van szó, hanem a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után mindenki most gyakorolja be azt a teret, ahol mozogni fog. Most pontosítja a jogosítványait, a lehetőségeit a tanács is, a bizottság is, és a parlament is. Hogyha a parlament állandóan hagyja magát belesodorni abba, hogy egy kényszerpályán nyomás alatt válaszoljon, akkor az lesz a helyzet, hogy ezt fogják csinálni velünk a későbbiekben is. Ezért nem értek, elvi alapon nem értek e, egyet azzal, hogy állandóan határozatokat hozzunk, amikor nem ez lenne a dolgunk, hogy septében összeütött határozatokkal kommunikáljunk a tanácssal és a bizottsággal. Nem a szöveggel van egyébként problémám, a szöveg alapvetően nem rossz, tehát nem, nem ez a gondom, elvi problémám van az egész eljárással. Értem az álláspontját, teljesen egyetértek vele, kedves kollega. A bizottsági elnöki értekezleten felvetett ötlettel, így mégiscsak ki tudjuk fejezni a véleményünket, és ezzel kedvezőbb helyzetbe kerül az önjelentése is. Javaslom, hogy zárjuk le ennek a pontnak a tárgyalását, holnap lesz a szavazás, és röviden tekintsük át, hogy az INT a szakbizottságnak milyen véleményt tudunk adni a vállalati és társadalmi felelősség tárgyában előtközi kereskedelmi megállapodásokban. Eredetileg holnap szavaztunk volna, de ugye a jelentés maga nem készült el, úgyhogy erre nem tudunk véleményt készíteni, kicsit paradox a helyzet. A e, shadow megkezdték az egyeztetést, és e, meg akarták tartani ezt a napirendi pontot. Én nagyon szívesen elmondom, hogy milyen e, módosítókat nyújtottak be. Alapvetően nagyon konstruktívak, és az állásfoglalás tervezett célját szolgálják. Az egyes módosítók szerzőinek bizonyos kompromisszumokat vagy módosításokat javasoltam magam is. Május 4-én újra eszmét cserélhetünk erről. Van egy kérdés, ami politikai antagonizmus tárgyát képezés, ami nagyon vitás kérdés Arról van szó, hogy a cégek társadalmi felelősségvállalásának jó gyakorlatait egyfajta standardként, normaként, jogszabályban is be lehetne vezetni, annak érdekében, hogy level playing field alakuljon ki egyes cégekkel felvettem a kapcsolatot, akik a céges felelősségvállalás elvét alkalmazzák. Vannak persze olyan vállalatok is, amelyek nagyon ellenzik ezt, és akik úgy gondolják, hogy önkéntesen kell fellépni ezen a területen. Nekem úgy tűnik, hogy ez a koncepció most van kialakulóban, és még ezt a lépést nem tudjuk megtenni. Uh, Alapvetően ennyit akartam tehát mondani az 51 módosítóról, amelyeket ehhez a szöveghez benyújtottak. Isten asszony következik. Madame le Président. Det är intressant detta att vi inte ska ha en diskussion, men det blir ändå en diskussion. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes, mert nem volt szó vitáról ebben a témában, de végül is azzá nőtt ki, mert Nyilván a társadalomban szociális elszámoltathatóságra van szükség, ez az egyénekre is igaz, de a vállalatokra is, ahol dolgoznak. És a nemzetközi kereskedelmi megállapodások nagyon sok emberre vonatkoznak, és arra kell ösztönöznünk az embereket, hogy aktívan, elhivatottan, felelősen járjanak el. De nyilván ehhez megfelelő törvényeket is kell hoznunk. Úgy gondolom, hogy akkor működik a legjobban, hogyha elkötelezett emberek vállalják fel ezt a feladatot a cégeknél. Nem szabad túlterhelnünk a vállalatokat további jogszabályokkal. A közelmúltban találkoztam nagyon sok európai céggel, szervezettel, akik óriási fenyegetést látnak ebben, főleg válságos időkben. Ezért gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy megpróbáljuk támogatni az ilyen tevékenységet, és integráljuk ezeket a dimenziókat a kereskedelmi megállapodásokba, de nem a, azért, azzal a célral, hogy tovább nehezítsük a cégek dolgát adminisztratív szempontból. Végezetül. Szociális partneri kapcsolat jön létre egy társadalmunk belül, és ezt a felelősséget nem lehet elvenni ezektől az emberektől mert rendkívül pozitív és konstruktív képet fest az emberekről és a társadalomról. Úgyhogy óvatosan kell eljárnunk a javaslatainkkal. Az én módosít indítványaim alapvetően ebbe az irányba haladnak. Támogatom az elnök asszony által elmondottakat. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? te Rózes úr, a vállalatok szociális felelősségét illetően szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy közösen részt vettünk itt ma délelőtt egy meghallgatáson a Devével és a Kereskedelmi Bizottsággal a gyermekmunka témájában, és persze a vállalati felelősség is felvetődött ebben a kontextusban. Tehát azt szeretném elmondani, hogy az egyik legmeglepőbb dolog, ami ebből a vitából kiderült, az, hogy milyen sokféle kritérium létezik a monitorozás terén, illetve az, az ILO által megszabott kritériumoknak való megfelelés vonatkozásában. És az egyik résztvevő szervezet azt mondta, hogy jó lenne, hogyha harmonizálnánk ezeket a kritériumokat. Ezen kívül legalább komolyan kellene, hogy vegyék a cégek a felelősségüket. De hogy aztán, aztán ezt hogy lehet elérni jogszabályokkal, az már más kérdés. Az egyik dolog az, hogy vannak olyan cégek, a legnagyobbak, akik a szociális felelősség kérdését marketingeszköznek használják, nem pedig komoly problematikának, amivel etikai kereskede, etikus kereskedelmi problémákat oszt, kellene megbeszélniük. Nos, hogyha a multikat etikus kereskedésre akarjuk ösztönözni, akkor szorosan kell együttműködni velük. Nem elegendő valamilyen alsóbb vezetői szinten tárgyalni, ahol egyszerűen nincs semmi hatásköre az illetőnek, hogy a kérdést olyan szinten tárgyalja, hogyan kellene. Elnök, köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Nincs. Ebben az esetben nagyon köszönöm a hozzászólásaikat, és azt a szellemet, amelyben ez történt. Gondolom találunk módot a megállapodásra a május 4-i ülésünkön. Ha nem, akkor szavazunk, mert rendkívül fontos kérdés ez. A vállalat és társadalmi felelősség nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban téma. Tehát június másodikán szavazunk. Nagyon remélem, hogy addigra meg lesz a jelentéstervezet, relatíve hasonló témá következik, ugyanis a módosító indítványok megvitatása következik, kompromisszumos módosító indítványok megvitatása. Richard Hoyt kollégánk jelentésében, és az INTA is felelős ezért, az Emberi Jogok, Szociális és Környezeti Szabványok a Nemzetközi Kereskedelmi Megállapodásokban címmel az INTA kezdeményezésére született ez a jelentés, parancsoljon előadó úr. Köszönöm, elnök asszony. Igen, az utolsó eszmecserünk során megvitattuk a módosítókat, úgyhogy nem akarom megismételni az akkori vitát. És de persze arra abszolút készen állok, hogy bármely ponttal kapcsolatban bárkinek a kérdésére válaszoljak a módosítók tárgyában, ami a konkrét kompromisszumokat illeti. Négy ilyet terjesztettünk be. Ott van önök előtt. Higgins barátom és kollégám, aki nem tudom, mit van a teremben, óriási erőfeszítéseket tett, hogy végül kikos, kikovácsoljuk ezeket a kompromisszumokat. Nem akarom bírálni őt, de végül nem sikerült oda dűlőre jutnunk. Úgyhogy végül is aztán olyan kompromisszum jött létre, amely legalábbis többségi támogatást er, élvezhet majd, viszont Higgins úr nem fogadta ezeket, én meg az ő módosítóit nem tudtam egészükben támogatni. A beterjesztendő módosítók közül az egyes kompromisszum a méltányos kereskedelemről szól, Bernie és Bidigen képviselők szerették volna a szakszervezetek jogait jobban kidomborítani, és azt, hogy mit jelent a fejlődő országok számára a méltányos kereskedelem. Ötögi bekezdés, fenntarthatóság, hatástanulmányok. Herkin asszony óriási segítséget nyújtott. A szélesebb körű latin-amerikai térségre vonatkozóan is melyeket, melyet nem vettem volna be, mert hogy túl széles körű földrajzi térségről van szó mégis. Támogatást kaptam, és igyekeztünk a földrajzi példák körét szélesre vonni, és azt hiszem a kompromisszum ezt tükrözi is. Hatos bekezdés. Ez a gazdasági válság összefüggéseivel foglalkozik a foglalkozatás világában és másutt a, tükrözi ezt a vitát, amelyet Harkin asszony agályőre válaszolva indítottunk el az arányosság ügyében és a nagyobb piaci hozzáférés biztosítandó az európai kereskedő cégeknek itt azt hiszem, hogy egy méltányosabb kompromisszumot tudtunk létrehozni, mint az eredeti szöveg volt, végül a hetes bekezdésben, mely konkrétan a kereskedő megállapodásokkal foglalkozik. A heiliger Dami folyamat mentén Rödné asszony akit követni fogok ma délután is, csak azt kell megtudjam, hogy hova ment melyik terembe. Nos, tehát a befektetések, beruházások ügyének megjelentése is nagyon méltányos javaslat ebben a szövegrészben, és így elfogadhatónak tekintem. Tekintettel az idő rövidségére nem akarom az összes módosítóra kiterjedő eszmecserét megismételni most, ám szívesen válaszolok bármely kérdésükre, bármely módosító ügyében. Kessler úrnak csak az néppárt körében csak annyit válaszolnak, hogy ahol ahol törléseket javasolt, ott igyekeztem nagyon nyíltan tárgyalni önnel, de hát őszintén szólva, enyhén szólva nem volt mindenben követhető a törlendő, a törlésre javasolt teljes bekezdésekre vonatkozó mert ez egy egyébként egész jól kiegyensúlyozott szöveg. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a kompromisszumos javaslatokat. Van-e ellenvetés, hozzászólási vágy, dicséretek, özöne, kérdések, semmi ilyen? akkor azt jósolom, hogy holnap 11-kor pozitív lesz a szavazás, ezzel lezárjuk az ülést, mindenkinek kellemes estét kívánok.